Dear colleagues, can I ask coordinators whether, dear coordinators, whether your feeling is... Kedves kollégák, a koordinátok úgy látják, hogy mindenki itt van, akkor elkezdhetjük a szavazást. Meneszko asszony, köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megkérdezni öntől és a kollégát, hogy minden hogy megkapták-e a szóbeli kiegészítés, benne van a szövegben, tehát nem kell felolvasnom. Elnök, nem, nem kell felolvasni neki kaptam. Nos, akkor a ö, szavazást a koordinátorok szerint elkezdhetjük. Tessék. You, you, you feel secured, okay. Igen, úgy ez egy igen. Nos, kedves kollégák, és akkor elkezdjük a szavazást akkor ellenőriznénk a szavazókártyákat, hogy működnek-e, és utána megnyitjuk a szavazást, és szavazunk. And we close the... Nem, még nem. Senki, ö, nem mindenki szavazott még. többé-kevésbé. Van különbség, nem tudom, hogy mindenkinek működik-e a kártyája. Ennek nincsen. Okay, so we assume that... Akkor feltételezzük, hogy mindenkinek megvan Joachim Celler kivételével a szavazókártyája, őt majd hozzáadjuk a szavazók számához. Ezt kezdjük a nyolcas ponttal. Ramona Nikola Manescu asszony jelentése a jó kormányzásról az EU regionális politikával kapcsolatban. Manescu asszony szeretne néhány szót szólni az elém, vagy már elmondta. Ja, akkor informatív jelleggel 61 módosító van, és sikerült hét kompromisszumos módosítót elérni a tárgyalások során. És akkor kezdjük a szavazást. Először a kettes kompromisszummal mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es, ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva, akkor lássuk a hármas kompromisszumot mellette. Ellene tartózkodás úgy szintén elfogadva, most pedig 17-es, van, aki a szóbeli módosító ellen lenne, nem nincsen, akkor 10-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodás nyilván elfogadva. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös mellett ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva 26 os 27-es és egy ö, szóbeli módosítás ellene senki, nem, akkor mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ez egy nyelvi módosítás, 29-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig a 34-es módosító, kíván módosító ellen, akkor módosítva szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. A hatos kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39-es szóbeli, van-e valaki, aki ellenzi? Nincsen, akkor ö, szavazunk rá mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig 41-es. Van, aki a szóbeli elem? van, nincsen. <clears throat> mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 45-ös visszavonták, 46-os okafogyott, 48-as mellett, ellen tartózkodás elfogadva. A 50. következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 51-es, szóval módosítva van, aki a szóbeli módosítva van, nincsen, akkor 51-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum mellette ellene elf, tartózkodás elfogadva. 57-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 58-as mellett ellen tartózkodás elfogadva. 59-es mellett ellen tartózkodás elfogadva 60-as mellett, ellen tartózkodás elfogadva 61-es mellett, ellen tartózkodás elfogadva. Most pedig a programbekezések egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellett ellen tartózkodás elfogadva. Egyes ö, kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor hatos módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva legalábbis úgy láttam. Hetes. Itt részenkéti szavazás első rész mellett ellen tartózkodás elfogadva. Második rész, ki van mellette, ki ellenzi. Azt hiszem, hogy e, itt ellenőrizhetjük a hetes módosító második rész. Megnyitom a szavazást. Nem. Most. Elnézést. Lezárom. 23 mellette, és 24 plusz 1 9 eh, ellene. 8-as módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva, és most 9-es, egy szóbelivel, ki van szóbeli ellen, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nos, akkor lássuk a zárószavazást elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 34, 35, mindenki támogatja. Nem is kell gratulálnom, mert hát teljesen nyilvánvaló. Ö, úgy látom, hogy emlékezni, hogy először sikerült ilyen eredményt előni. Ez ö, a jó kormányzás bizonyítja. Igen. Köszönöm szépen. És most következik valami, amint talán nem lesz egyhangú. Állásfoglalása szóbeli kérdésről. EU 2010 utáni kohézés és regionális politikájáról. Itt is van 28 módosító. Kompromisszumot kerestünk nem, nincs kompromisszum. Akkor egyenként kell szavazni. Akkor lássuk, kollégák, kezdjük a kettes módosítóval. Mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. Hármas mellette? Ellene? tartózkodás elutasítva. Visz, négyes visszavonva, ötös mellett, ellen tartózkodás elutasítva, hatos módosító, mellette, ellene tartózkodás elutasítva, hetes, mellett, ellen tartózkodás elutasítva, nyolcas, mellette, ellene tartózkodás elutasítva a 9-es, mellette ellene utazóes elutasítva, a 10-es visszavonták, 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva a 12-es mellett, ellen tartózkodás elutasítva a 13-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva a 14-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 15-ös mellett, ellen tartózkodás elutasítva 16-os mellett, ellene tartózkodás elutasítva 17-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva akkor lássuk a 18-ast. Itt egy szóbeli módosító van, van, aki a szóbeli ellen lenne, nem, akkor szavazunk a 18-asról. Módosítva mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadva. Most akkor a 19-es. Ő azonosak. 19-es, 20-as. Együtt szavazunk. Mellette? Ellene? tartózkodás mind a kettő utasítva 21-es mellett ellene tartózkodás elutasítva 22-es mellett ellen tartózkodás elfogadva 23-as mellett ellen tartózkodás elutasítva 24-es mellett ellen tartózkodás utasítva 26-os visszavonták, 26-os mellett ellen tartózkodás elutasítva 27-es mellett ellen tartózkodás elutasítva 28 mellett ellen tartózkodás elutasítva ö, mi Mars utolsó mellett ellen elutasítva. Akkor az áruszavazás Következik elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Plusz egy, és Joachim is, akkor 39 mellettes egy tartózkodás. Szintén nem rossz. Kedves kollégák, akkor most áttérünk a tízes pontra. Van egy vendégünk, Jan Olson, az Európai Gazdasági Szociális Bizottság hatékony partnerségek a kohéziós politikában témakörének előadója. Nem, tízkor jön, még 40 percünk vannak a következő pontokra térünk rá, van, hogy valaki ellenzi. Kedves kollégák, akkor mivel csak tízkor jön, mert addigra hívtuk meg vendégünket, a többi pontokkal foglalkozhatunk, de kezdjük egy információval arról, hogy a koordinátorok mit döntöttek tegnap. A, az első pont a koordinátoroknál az volt, hogy hogyan osztjuk el a véleményeket és jelentéseket a ö, nem törvényhozási jelentések EU stratégia a ö, Róma beilleszkedésére az EPP kapta. Ö, szeretnénk a nevet is megkapni, amit lehet. Következő pont, következő vélemény, politikai ö, kihívások és költségvetési erőforrások 2013 utánra fenntartható EU-ért a szocialisták és demokraták kapták. Itt se ismerjük még a nevet utána pedig vélemény a kulturális, kreatív iparokra. Az ECR kapta, nem ismerjük a nevet, Európa, mint az első idegenforgalmi úti cél. Ezt szintén a szocialisták kapták. Megvitattuk a javaslatot a közmeghallgatásra, közmeghallgatásokra, és abba maradtunk, hogy prioritás, mint nagy meghallgatás, jövőbeli kohéziós politika, ahol az ötödik kohéziós jelentés lesz az alap, valamint elmozdulni a közös politikai hatékonysága felé, és a harmadik GDP kritériumok és kohéziós politika. Abban maradtunk, hogy a többi közmeghallgatási javaslatot mini meghallgatások formájában fogjuk teljesíteni, amikor ez jelentésekhez kapcsolódik. Tehát nem kell most azonnal eldönteni a dátumokat. Szintén várjuk a politikai frakcióktól a részleteket, azzal a javaslattal kapcsolatban, amely a közmeghallgatásra vonatkozott. Ami a 2011-es e, költségeket illeti, e, volt egy eszmecseréről is, és e, abban sikerült megállapodni, hogy javasoljuk 2011-re három delegációt. Egy Görögországba, egy Gvajanába, és ö, talán más ö, francia területre, elnézést, ez nem volt teljesen világos, és az öt királyságba. Azt kérjük, hogy a hét végére a politikai frakciók ezt indokolják meg írásban, mert ezt indoklással október 5-ig el kell küldenünk. Most pedig akkor térjünk át a 11-es pontra, napirenden. Első eszemecsere Hüsmanöva asszonynal az arról a véleménytervezetről, amelyen dolgozó szolgáltatásokról szóló irányelv végrehajtása, és meg is adom a szót önnek, hogy mondja el véleményét, amennyire csak lehet a jelenlegi szakaszban. Nem kell most dönteni, nem kell ma dönteni. Hüsmanov asszony. Merci. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Abban az örömben részesülök, hogy bemutathatom a szolgáltatásokról szóló irányelv végrehajtásáról szóló véleményt. Ez az irányelvet 2006 végén fogadták el, és majdnem minden tagállam harmonizálta a nemzeti törvénykezés, szabályait erről. A dokumentum tényleg fontos, mivel az EU továbbra is próbál kikerülni a válságból. Az egyik cél a következő évekre biztosítani a foglalkoztatás növekedését, illetve a növekedést versenyképességet. A szolgáltatásokról szóló irányelv garanciája a letelepedési szabadságnak és a mozgásszabadságnak. Ezzel egy időben ösztönöz arra, hogy a gazdasági tevékenység kiegyensúlyozottan történjék az EU-ban. Az irányelv alkalmazása a regionális fejlesztés szempontjából is fontos, és aláhúzza a belső piac és a kohéziós politika összefüggését. A ö, belső ö, piac az egyablakos rendszer felé ö, mozdul el, illetve az interoperabilitás ö, felé ö, nemzeti és területi ö, szinten is. Az adminisztratív kötelezettségek csökkentése a cél tagállami szinten. A vélemény azt támogatja, hogy az irányelv végrehajtása pozitív hatással bír. Ebben az értelemben emlékeztet arra, hogy a struktúrális alapokat arra kell felhasználni, hogy javítsuk az infrastruktúrát, és ténylegesen hozzá lehessen férni az Unió minden régiójában, azért, hogy hatékony legyen a felhasználása. Verheinen asszonynak szeretnék köszönetet mondani az öreg fejlesztését. Az ő gondolata volt az, hogy a soknyelvűség is megjelenjék az egyablakos rendszer mellett, és az egyik EU hivatalos nyelv használata is biztosítva legyen, azért, hogy hatékonyabb legyen a kapcsolat az intézmények között, illetve a szolgáltatók között. A véleménytervezet kimondja a hatásvizsgálatnak a fontosságát, illetve az pontos ellenőrzés szükségességét Nos, ezek a főbb gondolatok, amelyek szerepelnek egyelőre a szövegben. Kedves kollégák, szívesen hallanám a véleményüket, javaslataikat, hogy hogyan lehet tovább fejleszteni, annak érdekében az európai régiók javára legyen. Várom a véleményüket, javaslataikat a kollégáknak. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, Hüsmanova asszony. Start now the... Azt hiszem, akkor most sort keríthetünk az eszmecserére. Kedves kollégák, kérem jelezzék, hogyha részt kívánnak ebben venni. Jelezzék. Sorry, it's Rühle. Um, it's the wrong... Ah, sorry. Ah, sorry. Ah, yeah, it's... El, elnézést, nem jó gombot nyomtam. Rühle asszony vagyok. Azért kértem szót, mert a Zöldek Árnyék jelentéstevője vagyok, és a belső piaci bizottságban is foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Ezen a héten elkészült egy tanulmány a szakbizottságunkban, amelyre megbízást adtunk annak érdekében, hogy pontosabb képet alakítsunk ki a szolgáltatás irányelvről. Szeretnék idézni ebből, ugyanis egy probléma, amivel foglalkoznunk kellene itt is szerintem, a bürokratikus terhek. Nagyon sok önkormányzatot terhelik ezek. Németországból például 12.575 város és község kell, hogy átvilágítsa az összes rendelkezését, a temetőre vonatkozó rendelkezést, a közvilágítást, mindent. Borzasztó nagy teher ez a tagállamokban, az a nehezedő teher, és ebből a screeningből, a jogszabályok felülvizsgálatából nem hiszem, hogy az EU-nak bármilyen haszna van, nem hiszem, hogy a bizottság szeretne vagy képes lenne ezt egyáltalán felülvizsgálni, ez egy szükségtelen bürokrácia, amit bírálnunk kell. És utánunk kell arra, hogy a screening, az átvilágítás során a legfontosabb nemzeti jogszabályokra kell koncentrálnunk, és nem olyan minden részletes a települések szintjén létező szabályra, mert ez semmilyen jó célt nem szolgál. Kedves kollégák, kérem még egyszer jelezni az, aki hozzá kíván szólni, mert nem jól működött a rendszer. Konstancekre következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a jelentéstevőnek is a javaslatot, amelyet elénk tette. Egyetértek Rüle asszonyjal, valóban meg kell néznünk, hogy mi az, az a szükséges bürokrácia, amit mi is akarunk, mert ennek valamilyen haszna van az EU szintjén, erről meg vagyok győződve, de azt is figyelembe kell venni, hogy mi az, amire nincs szükség. Itt nyomatékosan hivatkozik a negyedik pontra, hogyha és én ezzel kapcsolatban mindig egy kicsit a hazámra kell gondol, gondolnom, amikor a települési önkormányzatokat arra akarjuk eh, kényszeríteni, hogy a több nyelvűséget biztosítsák, hát ez nem megy. Nagyon szép lenne, de ez így nem működik. És véleményem szerint nem is eh, tartozik ez a mi kompetenciánkba. Valamit beírhatnánk, hogy üdvözölnénk azt, hogy elsőben a nagyobb önkormányzatoknál az eh, emberek több nyelven tudna beszélnének, de hogy ezt kötelezően előírjuk az összes önkormányzat számára, hát ez lehetetlen jelenség kategóriába tartozik, talán ezt lehetne másképpen megfogalmazni, pozitívan, ösztönzőként, biztatásként, hogy eh, persze a globalizáció kapcsán jó lenne, hogyha más nyelveket is eh, megértenének eh, a közhivatalokban. Ezzel kapcsolatban majd módosítót is benyújtunk. Elizabeth Schröter, please. Elizabeth Schröter. Don't. Vagy mégsem? Jó, akkor senki más nem kíván hozzászólni. Tessék! Szeretném szeretnék elnézést kérni, hogy késtem, a Kulturális Szakbizottságban is szavazás volt. A néppárt árnyék jelentés tevéként szeretném megköszönni a raportőrnek az első változatot, de Kél asszonyhoz hasonlóan én is egy pontra szeretnék hozzászólni. Az előzetes konzultációk során én is ezt vetettem fel, hogy az egyablakos rendszerben a többnyelvűség kapcsán világosak tenni, hogy mi az, amit előírunk, és mi az, amit nem. Legalábbis egy hivatalos nyelv, és mondjuk, hogy az e, angol legyen a kötelező, de csak a one-stop shopokra vonatkozóan, nem minden önkormányzatra vonatkozóan, vagy az egész igazgatásra vonatkozóan, hiszen ez valószínűleg egy teher lenne a települési önkormányzatok a különböző szintek számára, és ezt nem lehetne következetesen végrehajtani és megvalósítani. Ezért azt is észszerűnek tartanám, hogy a három előírt hivatalos nyelv helyett, ami eredetileg szerepelt, csak arra hivatkozunk, hogy jó lenne, hogyha a One Stop shopokban a szomszédos ország nyelvét is biztosítanák, tehát a, mindenképpen a hivatalos nyelvet, azután az angolt, és a, a harmadik mondjuk egy határvidék területen, ahol én is lakom, ott az nyilván a holland lenne, vagy a francia, valamelyik szomszédország nyelve, az, tehát attól függ a harmadik nyelv, hogy melyik eh, szomszédos régióval van a legtöbb, legtöbb, legtöbb kapcsolat az adott régiónak. Tehát észszerű lenne, hogyha egyszerűsödnének az egyablakos eh, rendszerre vonatkozó szabályok, eh, tehát a feliratok angolul és az anyanyelven lennének, hiszen én is vállalkozóként azt tudom, hogy az angol már elfogadott, mint a kommunikáció nyelve az üzleti életben. Egy további kérdés, amiről beszélhetünk, az értesítési kötelezettség, hogyha az alapszabályban módosítások van. Eddig az szerepelt, hogy akár települési, önkormányzati, akár nemzeti szinten minden módosításról notifikálni kell, ami borzasztóan nagy bürokráciát vonna maga után amikor a szolgáltatási irányelv hátültetésére gondolunk. Németországban például nagyon intenzíven folyt ez a notifikálás, az értesítés a községekben, amikor az alapszabályokat módosították, de hogyha ott minden, el, mindenhol ugyanezt az eljárás kell alkalmazni, minden módosításnál, ez borzasztó nagy bürokratikus terhet jelentene, regionális, nemzeti és helyi önkormányzatoknál egyaránt úgyhogy ha minden egyes ilyen módosításra notifikálni kell a bizottságot, hát szerintem egyébként sem kíváncsi erre a bizottság, ezért meg kellene fontolni, hogy hatékonyabb, egyszerűbb módszer létezne erre. Very much. Uh, anybody else? Köszönöm szépen. Más valaki esetleg? Ahim. Ja, ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass Csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy itt kicsit az események után szaladunk, hiszen 2010. január 1-én már át kellett, hogy ültessék a tagállamok minden következményével együtt a szolgáltatás irányelvet. Engem inkább az érdekelne, hogy az egyes tagállamokban ez hogy történt meg, hiszen az, amit mi követelünk, az már a most zajló eljárásban történő beavatkozás szükségesnek tartunk-e valamilyen kiigazítást, vagy további módosításokat akarunk, vagy a helyi partnerek számára kívánunk valamit újat biztosítani. A települések és a régiók nagyon nagy feladatokat kell, hogy megoldjanak, és most persze nem hiszem azt, hogy mind a 27 tagállam időközben már minden célt elért, és minden célnak megfelelően ültette át az irányelvet. Hogyha plusz tereket rogunk a régiókra és a helyi önkormányzatokra ennek kapcsán, hát akkor az jut eszembe, amit Sölter asszony mondott, a jelentésre adott reagálásnak is tekinthetjük ezt, de az elméletet és a gyakorlatot meg kellene köz, próbálni közelíteni egymáshoz, ahogy a kollégáim is ezt már a hozzászólásukban elmondták. Thank you, Madame Rille would like to take the floor. Ich Gyulasszony, nagyon rövid leszek. Ezt a jelentést a Belső Piaci Bizottság indította el útjára, és hatályaiba lépett már ez az irányelv, átültették a eh, tagállamok, és eh, megállapodtunk abban, hogy negyed fél évvel azután készítünk majd egy jelentést. Gepard asszony készíti ezt eh, a belső piaci bizottság nevében, és itt készül a jelentésünk. Tehát átültették már az irányelvet. A kérdés az, hogy most megnézzük, hol van probléma az átültetésben, a jogszabály alkotásban keresendő keresendő hiba, vagy maga az átültetési folyamat eh, problematikus a tagállamokban? Egy probléma, amit rábukkantunk, eh, ez a hatalmas screening, az átvilágítás, eh, hogyha ezt egy az egyben átültetik, akkor ez egy hatalmas nagy plusz terhet jelent, bürokratikus terhet, amiből senki nem profitál semmit, sem az EU, sem az önkormányzatok. És ezért azt hiszem elmondhatjuk azt, hogy gondoskodunk el arról, hogy valóban csak a szükséges és én azt mondtam, tartományi vagy nemzeti szintű önkormányzati jogszabályokat notifikáljanak csak. Ez az átültetésből levont tapasztalat már. Köszönöm szépen, ezzel talán le is zárhatjuk a vitát. Юсмарова Асен kíván Reagálni erre? Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, megköszönöm az észrevételeiket, ötleteiket, javaslataikat. Néhány képviselőtársammal már egyeztettem a mai ülés előtt, az elmúlt időszakban. Nos, a módosítások leterjesztésének határidejéig azt hiszem az árnyék jelentéstevők, vagy mások is formálisan is benyújthatják az elképzeléseiket, és ezeket a végső munkadokumentumba bevehetjük. Bevezetőmben említettem, hogy későn érkező képviselőtársam módosításait már bevettem a munkadokumentumba, és természetesen a végső változatban is megpróbálok majd minél több, több ötletnek, javaslatnak helyet adni. Elnök, köszönöm szépen! Kedves kollégák, az IMCO ezt a jelentést elhalasztotta. Nem tudjuk pontosan mikorra, valószínűleg januárra, úgyhogy nagyon nem kell sietnünk. Ha októberre be tudjuk fejezni, akkor talán ez jól beleilleszkedik a munkarendbe az ütemterve, és ehhez kötődik majd a módosítók beterjesztésének határideje. Megköszönöm az első eszmecserét, és ugye a az árnyék jelentéstevők együttműködők majd Juszmenova asszonya. Ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontot. Közben megérkezett Olson úr, úgyhogy visszatérünk a tízes napi rendi pontra. Jan Olson úr, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság előadója, egy tanulmány az ő témája, amelyet a bizottság végzett hatékony partnerség a kohéziós politikában címmel. Most meg is adnám önnek a szót, Olson úr, tessék. Köszönöm szépen, Hübner asszony. Jó napot kívánok mindenkinek. Nagyon nagy öröm számomra, és megtiszteltetés, hogy itt lehetek szeretnék beszámolni arról a jelentésről, amit a Gazdaság és Szociális Bizottság számára készítettem. the former commission. So uh, also responsible for... Hübner asszony, mikor annak idején még biztos volt, kért meg erre. Ugye ön, az ő felkérése volt, elnézést kérjek ezért? Á, nem. Tehát Hübner asszony és Pidla úr kért, kérték ennek a tanulmánynak az elkészítését, és az volt a lényege, hogy a partnerség elvét, mint olyat vizsgáljuk meg. Nézzük meg azt, hogy a ö, civil szervezetek, a ö, magánszervezetek, a különböző környezetvédelmi szervezetek hogyan működnek együtt, illetve mik lennének a bevált gyakorlatok a hatékony partnerségben. Ez ugyanis a bizottság jövőbeni kohéziós politikájának kialakítását is segíteni, illetve lehetne javítani a partnerségi kapcsolatokat. Nos, arról is szólt mindez, hogy a tagállamokat mi meggyőzzük arról, hogy mennyire fontos a partnerség. Nagyon komoly terepmunkát végez, végez, végeztek a tanulmány készítői, a régiók és a különböző gazdasági és szociális formációk sokat segítettek, nagyon sok anyagot kaptunk a tagállamoktól. Elmondhatom, hogy partnerség eredményeként jön, jött létre ez a jelentés vagy tanulmány. Next slide, please. Uh... Következő képet szeretném. Olyan kérdés ez, amiről önök már nyilván többször beszéltek, tehát hogy miért is fontos a partnerség, a partneri kapcsolat. Egész gyorsan hadd mondjam el azt, hogy itt valódi partneri kapcsolatról beszélünk, ez a kohéziós politika hatékonyságát valóban javíthatja. Egyelő esélyekre van szükség, illetve egyelő esélyeket kell biztosítani a magánpartnereknek is, hogy ugyanolyan aktívan vehessenek részt a kohéziós politikában. A partnerség elve azt is jelenti, hogy a helyi szereplők igényeit sokkal hatékonyabban kell kielégíteni. Az ő részvételüket is meg kell erősíteni, illetve az EU és a civil társadalom, a civil szervezetek közötti kapcsolatot megerősítjük. Tehát az Európai Unió helyi szinten nyilvánul meg, ez is a partneri kapcsolat egyik lényege. Nos, valós partneri kapcsolatra van szükség, és ez mindenkinek hasznos, a civil szférának is, illetve az EU-nak is. Következő kép, vagy dia. Nos, mire is utal a jelentés? Az általános rendelet 11. cikkét kell módosítani, ez szól ugyanis a partnerség elvéről. Ez lehetőséget a bizottságnak arra, hogy, hogy más módon is értelmezni lehessen ezt az elvet, tehát tagállami szinten is. Mi azt javasoltuk a jelentésben, hogy a megfogalmazást változtassuk meg a 11. cikkben. A második következtetésünk arról szólt, hogy mi is legyen a bizottság szerepe. Sokkal aktívabban, proaktívabban kell eh, részt venni a partneri kapcsolatban a bizottságnak. Egy ideig az volt az elképzelés, hogy a, a bizottság sokkal inkább auditor vagy felülvizsgáló szerepet eh, játszik, és nem aktív részese a kohéziós politikának. Harmadik észrevételünk az lenne, hogy a tagállamok hozzáállását meg kell változtatni. Ez igaz például a bevált gyakorlatok elterjesztésére. Ez nagyon hatékony módszere lenne a kohéziós politika javításának, és azért írtam ide, hogy kettőn áll a vásár, mert a magán és a közszféra beli partnereknek meg kell érteni egymást, hogy valódi partneri kapcsolat jöjjön létre. Nagyon fontos az, hogy különböző forrásokat, technikai segítséget felhasználjon mindkét fél, hogy kapacitást építsen ki a másik partnerrel. A különböző szervezetek, civil társadalombeliek és mások azt arról számoltak be, hogy ez a hatékony partneri kapcsolat egyik alapfeltétele, tehát a kapacitás építés Az utolsó gondolat, a program struktúrája, illetve a partnerség minősége között nagyon szoros a kapcsolat. Hogyha világos, konkrét célokat fogalmazunk meg a programban, akkor sokkal jobban működik a partneri kapcsolat. Következő dia. Nos, ahogy említettem, a bevált gyakorlatra, jó gyakorlatra kell építenünk. Most nagyon sok példát tudunk mondani a bevált gyakorlatra, persze rossz példák is vannak, vagy ellenpéldák is, de egész gyorsan néhány példát hadd írjak le. Anglia kiváló példa, hiszen ott rendszeresen megnyilvánul és megmutatkozik a partnerség regionális és helyi szinten. Nagyon jól működik az angol regionális politikai struktúra. Van még egy példa, ez elég egyedülálló. Ez a spanyol operációs program, melynek célja a szociális befogadás, vagy a szociális kirekesztés elleni harc. Ezeket, ezeket partneri kapcsolatokon keresztül működtetik. Aztán még egy példa, Dél-Olaszország, itt is szociális partnerek által működtetik a kapacitásépítést. Egyéb programok, Észak-Írországban a békeprogram, itt a helyi partnerek, illetve a alulról táplálkozó szervezetek együttműködnek, aztán a Mecklenburg-Pommern program, ez nagyon sok jót tett a regionális politika fejlődése szempontjából, de az, a mezőgazdaság, illetve vidékfejlesztési alapot is igénybe vették, aztán Baden-Württemberg a szociális alappal, aztán Ausztriában a területi foglalkoztatási paktumok, ez is nagyon érdekes. A 90-es évek végén indult ez, de aztán Ausztria ezt továbbfejlesztette. Az úgynevezett globális kölcsönök elég jól működtek, ott van például az Esprit Toszkánában, a szakszervezetekkel együtt működve a szociális szervezetek vezetik ezt, illetve a mikro vállalkozások helyzetét is, vagy esetét is említeni kell Franciaországban. Aztán a engéknak adott technikai segítségnyújtás, Szlovéniában és Velszben, ezek is jó példák, illetve az utolsó példa, a különböző munkacsoportok működése Lengyelországban, itt is decentralizált csoportokról van szó, tehát ezek a munkacsoportok vezetik a regionális politikát. Nagyon jól működött, ez bevált. a Lidőrre, és persze utalnom kell, hiszen ez is partnerségen alapul, itt nem soroltam fel. Következő diánk. Mik a legfőbb ajánlásaink? Mik a partneri kapcsolat alapvető követelményei? Nyilván ide tartozik a 11-es cikk. Ugyanakkor szükség lenne egy európai bevált gyakorlatok kódexére. Irányelvekre vagy iránymutatásokra van szükség, ezt leginkább a bizottság fogalmazhatja meg, ehhez kell ö, viszonyulnia a tagállamoknak. Ez mindenképpen jót tenne a partnerség elvének. Említettem már a partnerekkel együtt folytatott kapacitás építés, ez alapvető tétele a partnerségnek, aztán integrált és jól célzott konkrét programok. Nos, ez is jót tesz a partnerség elvének, illetve nagyon fontos az is, hogy egyszerű közösségi kezdeményezések esetében kell ezt használni. Na, gyakorlatilag az összes tagállamban megvalósulhat ez. Aztán a különböző folyamatokat, adminisztratív folyamatokat, de kifizetéseket mindenképpen le kell egyszerűsíteni. Az összes érintett fél elmondta, hogy túlságosan bonyolult a jelenlegi rendszer, túlságosan hosszadalmas, nagyon lassan csörgedezik, csak a kif- csörgedeznek csak a kifizetések, úgyhogy mindenképpen le kell ezt egyszerűsíteni. Illetve hát ez kapcsolódik a program struktúrájához is. Még egy javaslatunk van. A partnerség szempontjából kiváló régióknak egyfajta hálózatot kell létrehozniuk, hogy ezzel is segítsék a partnerség elvének megvalósulását máshol is. Egyéb megfontolások a 2013 utáni időszakra. Nos, a kérdés az, hogy 2013 után hogyan látjuk a partnerség jövőjét. Jó lenne, hogyha olyan programok jönnének létre, amely az összes strukturális alapot integrálják, integrálják sokkal konkrétabb operációs programok ellenének. Nagyon jó lenne, hogyha földrajzi szempontból, feladat szempontjából konkrétabbak lennének, hogy közösségi kezdeményezések is helyet kapjanak, hogy a helyi fejlődés, fejlesztés legyen a program középpontjában már az első naptól kezdve. Nagyon fontos a szociális inkluzió, ez leginkább a szolgáltatási szektorban fontos. Aztán ezeket a globális kölcsönöket, vagy kifizetéseket már említettem, illetve a kapacitás építést is, hiszen ez nagyon-nagyon fontos a partnerségben. Köszönöm. I would like to... Nagyon köszönöm. Szeretném megnyitni a vitát, várjuk a kérdéseket. Parancsoljon. Ricardo Cortés Lastra következik. Köszönöm szépen. Nem hittem volna, hogy én leszek az első, de nyilván utánam még. Nagyon sok kolléga következik itt a szakbizottságban. Úgy gondolom, hogy ez egy eh, rendkívül fontos téma, illetve rendelet. Nagy vonalakban el tudom fogadni azt, amit most hallottunk. Nagyon érdekes észrevételek hangzottak el. A civil társadalom felé való nyitás nagyon fontos, tehát nem csak a hagyományos szereplők, gazdasági szereplők felé kell a kapcsolatot fejleszteni, hanem ki kell nyitni, vagy nyitnunk kell a, a civil társadalom felé. Én nagyon pozitívnak tartom ezt a gondolatot, illetve az összes olyan technológiát, vagy összes olyan technikát, amely a partneri kapcsolatot fejleszti, mindenképpen pozitívnak tartom. azt gondolom, hogy sokkal hatékonyabban valósulnak meg ezek a projektek, hogyha partneri kapcsolatokon keresztül történik mindez, illetve a kormányzásnak, az irányításnak is jót tesz ez. Hogyha valóban mély partneri kapcsolatok jönnek létre, akkor sokkal közelebb kerülünk a problémákhoz, az emberekhez, tehát együtt működünk az emberekkel, és megismerjük mindennapi gondjaikat. Ahogy ön is említette, valóban nagyon sok mindent tanulhatunk a programokból, az Urban 1, Urban 2, az Equal és a Leader programból. Nos, van egy kérdésem is a 27 tagállamban 27 féleképpen dolgozunk, 27 féleképpen viszonyulunk a civil társadalomhoz, a civil szervezetekhez. Nem tudom, hogy esetleg érdemes lenne általános érvényű bevált gyakorlatokat vagy iránymutatásokat megfogalmazni, hogy, hogy mindenki számára érvényes gondolatokat tudjuk hasznosítani. Azzal is egyetértek, hogy az Európai Bizottságnak sokkal hatékonyabban kéne részt vennie ezen elvek megvalósításába. Ebben talán mindannyian egyetértünk. És még egy dolog. Gratulálok ezen jelentés elkészítéséért, és támogatom az összes gondolatát, kezdve a jól működő partneri kapcsolatok hálózatától a civil társadalom bevonásáig. Azt gondolom, hogy mindenki használt venni ennek a, a partneri kapcsolatok elterjedésének, és azt gondolom, hogy a kohéziós politika jövője abban rejlik, hogy sokkal közelebb kell kerülni az európai polgárokhoz. Ezzel eddig is próbálkoztunk, de hogyha valóban sikerül elérni a polgármestereket, sikerül helyi projekteket úgy megvalósítani, hogy ebben részt vegyen a helyi társadalom, az mindenképpen jó lesz, és jót tesz a kohéziós politikának, és a kohéziós politika valójában ettől indul majd igazán be. Tehát nem a végnapjait éli a kohéziós politika, hanem épp ellenkező. One more. Még egy hozzászólás, meghallgatunk Elizabeth Schöttert, és utána Eli Oro és Sean eh, Kelly szeretnének még szólni. Nem tudom, hogy eh, még valaki később esetleg eldönti, hogy szintén szót kér. Elizabeth. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a vélemény készítőjének is a beszámolót. Korábban már volt lehetőségünk arra, hogy intenzíven is eh, beszéljünk erről a, ezekről a kérdésekről. Azt hiszem, hogy újra lesznek nyitott napok hamarosan, ahol majd megint elmélyültebben is foglalkozunk ezzel. Most három kérdésem lenne. Először is elhangzott, Olson úr említette a 11. cikket, és azt mondta, hogy ezt javítani kellene. Konkrétan érdekel engem, hol, milyen ponton kellene korrigálni ezt a cikket, hogyan kellene átfogalmazni, legalábbis mi az elképzelése erről. Második kérdésem. Ön azt mondta, hogy a kifizetések leegyszerűsítése, a fizetési folyamatok egyszerűsítése is megfontolandó, ez erősíthetné a partnerségeket. Persze mögött ott van az ellenőrzés is. Tudjuk, hogy a bizottság az egységesítésre törekszik, ami inkább bonyolultabbá teszi a rendszer, csökkenti a decentralizációt. A kérdésem tehát az, hogy hol vannak ön szerint az igazán nagy problémák ez segíteni az előkész felkészülésünket, hogy jobban tudjunk érvelni majd a bizottsággal szemben. Következő gondolat a hálózatok. Ezt nagyon érdekes gondolatnak tartom, csak egy kicsit konkrétabban kérem fejtse ki, mit ért ez alatt. Elio Rózsa. Oui, euh, merci, madame la Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Véleménytövő úr, a handicappel élőkkel kapcsolatban szeretnék szólni. Azokról van szó, akik leginkább rászorulnak a szolidaritásra. De gyakran ez a szolidaritás önkéntesektől, illetve karitatív szervezetektől jön, akik maguk is támogatásra szorulnak. És itt szeretnék megemlékezni jótékony munkájukról szükségletek nem csak pénzügyi szükségletek, hanem technikai segítségnyújtásra is szükség van, hogy eme szervezetek jól működjenek. Főleg akkor, amikor közfinanszírozásban részesülnek, nagyon szigorúak a szabályok nagyon pontosak, és azok meghaladják az egyesületek vezetőinek tudását. Tudom, hogy az Európai Szociális Alap pénzügyileg is segítséget nyújt, technikailag is, de a kérdésem a következő, hogyan lehet megismertetni a közvéleménnyel, hogy az Európai Szociális Alap hogyan lép fel a handicappel élők életének megsegítésére. Köszönöm. Thank you. Uh, Köszönöm. Sean Kelly. Köszönöm, elnök asszony. Mindenki, aki józanul gondolkodik, azt hiszem kell, hogy reagáljon arra, ami elhangzott eh, az előadásban. Az eljárási kifizetések egyszerűsítése, legjobb gyakorlat elterjesztése, ez valóban az, amire mi is törekszünk. De a kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezt megvalósítani. Az előző viták, illetve a mostani vita, minden vita kapcsán az egyszerűsítést hangsúlyozzuk. Barozó úr is ezt többször hangoztatta, és csökkenteni kell a bürokráciát 25%-kal, ezek a fontos célok, de hogyan és ki fogja ezt elvégezni? Én találkoztam olyanokkal, akik nagyon jó projekteket gondoltak ki, és azt mondták, hogy a pályázat benyújtása olyan időigényes, és ezt nem, nem tudták, és annyira bonyolult, hogy egyszerűen nem jutottak tovább. Többen elmondták, hogy mindenek előtt azt kellene megtalálni, hogy hol vannak az akadályok, és kinek a feladata mindez a bizottságé, vagy a tagállamoké a feladat, hogy meghatározzák, melyek azok a témák, amelyekkel foglalkozni kellene. Itt talán egy listát kellene összeállítani a célokról, és egyenként végigmenve csökkenteni a bürokráciát, a rettépet. Így tudnánk sokkal relevánsabbá és népszerűbb és hatékonyabbá tenni az Európai Uniót, mint amilyen jelenleg. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy Olson urat kérjük meg most arra, hogy reflektáljon az elhangzottakra. Nagyon köszönöm az elhangzott véleményeket. Ha megengedi, még, még valakit ott látok, még egy képviselő szeretne kérdezni. Okonyi asszony. Elnézést kérkenek asszony, nem elég láthatóan jelentkeztem az előbb. Az egyszerűsítéssel kapcsolatban egy megjegyzés. Én, tudja elnök asszony, egyszerűsítést szeretnék az eljárásokban, Európában, mert jelenleg a hitelek felhasználása nagyon alacsony. Az európai rendelkezésre álló kereteké. És ez aggodalomra ad okot. Nem szeretném, hogyha a, a sokas alapok rossz fogyasztása veszélyeztetné a költségvetési keretet, amikor majd a költségvetésről esik szó, hogyha a fogyasztás ilyen gyenge. Nos, ennek az oka a bonyolultság. Úgy gondolom, hogy ö, minden pénzügyi program során változnak a szabályok, és ettől ilyen bonyolult a dolog. Hogyha minden pénzügyi programnál más a játékszabály, akkor a tagállamok számára az új szabályok bürokráciát, módosítást jelentenek, és bonyolultá teszik az eljárást. Hogyha nagyon, akkor, nagyon egyszerűsíteni akarunk, akkor éppen bonyolultabb lesz. Stabilitás kellene az eljárásban ezzel feltétlenül nyernénk. Nem tudom, hogy egész világosan sikerült elmondanom, amit gondolok. Hosszú távon kéne gondolkozni. Olyan eljárás kellene, amely tartós, és már ez is egyszerűsíteni a helyzetet. Most valóban egy szó, Olszon úr. Nagyon köszönöm. Rövid leszek, és megpróbálok azonnal a feltett kérdésekre válaszolni. A 11. cikk. A véleményemben, a jelentésemben javasolok egy módosítást a 11. cikkel kapcsolatban. Itt uh, Schleiter asszony vetette ezt fel. Kicsit javaslom ennek az átfogalmazását. Tehát helyet, hogy azt mondanánk, appropriate or in accordance uh, with uh, current national rules of practice, azt kellene mondani, hogy miután a releváns partnerekkel megegyezés, uh, megszületett a megegyezés. Tehát apró módosítás javasolok a második bekezdésben is, és végül azt hiszem, így fogalmaztam. A bizottság szoros kapcsolatban a tagállamokkal kezdeményezést tehet, amelynek a célja iránymutatások és mutatók létrehozása, amivel meg lehet szervezni a legjobb gyakorlatok cseréjét, és azt, hogy rendszeresen történjen monitorozás és értékelés. Én ezt a mondatot a szerződésből emeltem ki, amikor is a szerződésben a e, koordináció nyitott módszeréről volt szó. Tehát a bizottság és a tagállamok egy ilyen nyílt koordinációs módszer segítségével e, fejleszthetik a partnerségi elvet, és erősíthetik azt. Ez talán egy jó gondolat. És azt is mondom, hogy a bizottság e, megint csak együttműködve az érintettekkel egy európai legjobb gyakorlatok kódexét is kidolgozhatja, megint csak a partnerség elv működésének a nyomon követésére is felkérnék a bizottságot. Ami a hálózatot illeti, itt, amiről én beszéltem, abból indultam ki, hogy a régiókból kellene, hogy kiinduljon a hálózatépítés, ők tudják a többiek, többi régió számára demonstrálni, hogy hogyan lehet működtetni az EU-ban ilyen hálózatokat a régió bizottságánál is lesz egy találkozó, ahol ott szintén el fogom mondani, hogy ilyen kezdeményezésekre milyen nagy szükség lenne. Itt van az egyszerűsítés kérdése. Keli Ősőtől asszony, többen is beszéltek az egyszerűsítésről, Okonyi asszony is. Eh, mindig felmerül ez a dolog, minden túl bonyolult, a pénzügyi eljárások túl összetettek, és ez tulajdonképpen lemerevíti a strukturális alapokból a kifizetéseket. Amit Kelly úr mondott, igen, tulajdonképpen elriasztjuk az embereket, túl sok a papírmunka, végül emiatt már nem is folyamodnak támogatáshoz. Anélkül, hogy most tényleges egyszerűsítésről és az adminisztratív eljárásokról beszélnék, van egy egyszerűbb eljárás, ez a globális támogatások folyosításának a lehetősége kisebb szervezetek, kisebb projektek számára. Tehát egy ilyen általány vagy globális támogatás és az azt kezelő szervezet állna kapcsolatban az Európai Bizottsággal, és az egész projektért a felelősséget vállalná ezekkel a Global Grantekkel kapcsolatban. Ez szerintünk az ellenőrzést, az auditálást racionalizálni kellene a kifizetések, pénzügyi garanciák, előfinanszírozás kérdését hozzá kellene igazítani a kedvezményezettek igényeihez, különösen akkor, hogyha kis gazdasági szereplőkről van szó velük kapcsolatban van erre igazán szükség. És szerintünk több előfinanszírozásra lenne szükség. Megfelelő módszerekre, és mérőszámokra, mutatókra, strukturális alapokkal kapcsolatban. Azok a szervezetek, amelyek a KKV-kat képviselik, illetve társadalmi gazdasági szervezeteket, civil szervezeteket, NGO-kat, szerintem nekik mindenképpen szerep szerepük kell, hogy legyen a partnerségekben, hiszen ő, ezek a szervezetek tudják, hogy mit, hogyan lehetne megváltoztatni. Ami a féltékossággal élők kérdéseket illeti, tehát hogy hogyan tudnánk a strukturális alapok támogatásait eljuttatni eh, a fogyatékossággal élők csoportjához is, vagy más általános helyzetű csoportokhoz. Nos, eh, ilyen megfontolások miatt eh, említettem egy jó példát, egy operatív program Spanyolországban, az ONSZE alapítvány működteti, és még néhány más magánalapítvány, tehát Spanyolországban. Az ANSA alapítvány egy olyan alapítvány, amely valóban a fogyatékossággal élőkre koncentrál és ilyen módon tudjuk megteremteni a közvetlen kapcsolatot a fogyatékossággal élők és a strukturális alapok között, hiszen van egy operatív program, amely a fogyatékossággal élőkkel foglalkozik. Lehet ilyet csinálni. Más országokban is meg lehetne ezt csinálni. És azt hiszem, hogy ezért van annyira nagy szükség a decentrált működésre az operatív programok kapcsán. hiszen így tudnak ezek a programok jobban működni, így lehet őket helyi szinten is jobban megvitatni, és így lehet ezeket ismertebbé tenni helyben is. Hiszen, ahogyan elmondtam, a kohéziós politika az a terület, ahol az EU találkozik az emberekkel, és ezért az információ, a partnerség elve, kell, hogy hozzáigazodjon ehhez a kohéziós politikához, ezeket össze kell egymással illeszteni olyan módon, hogy ez megfeleljen az emberek igényeinek. És az operatív programokat is ilyen módon kell megvalósítani. Még egy utolsó dolog. Nagyon jó példák vannak a technikai segítség nyújtásra, civil szervezeteknek nyújtott technikai segítségnyújtása Szlovéniában a bálnák példáját. Hát. és Wells, Szlovéni és Wells példáját említettem. Itt megint csak a strukturális alapok eljuttatásának egy nagyon jó módszerét láttuk ezekben az országokban, hogyha a kapacitás építésre az NGO-k kaptak technikai segítséget. Köszönöm szépen, Orson Azt hiszem, hogy a jelentés bemutatása nagyon hasznos számunkra, hisz ez a következő törvénykezésű csomagnak, és támogatjuk mindannyian az, hogy alulról felfelé mutató kezdeményezések legyenek. Reméljük, hogy olyan program lesz, mint a Leader például, ami nagyon sikeres volt. Reméljük, hogy ez a regionális politikában is megjelenik. Személyesen egyetértek önnel, hogy az egyik legjobb kihívás a capacity building, vannak partnerek az irányítóhatóságoknál, de nincsen rá képesség, készségük hogy abból részesüljenek, amit felajánlanak nekik. Képesség kell őket tenni, a képességeket kell fejleszteni. Köszönöm szépen az Európai Bizottsággal is hasonló Sikereket kívánok, köszönöm szépen még egyszer. Kedves kollégák! Dear colleagues, we can move now to... Kedves kollégák, akkor a 12-es pontra térjünk át. Jean-Paul Besseit van közöttünk. Igen. Akkor a 52-es pontot a GDP-n innen és túl a haladás mérése változó világunkban. Megadnám akkor a szót Beszé eh, úrnak, eh, aki az előadója ennek a véleménynek, és hogyha a képviselőtársak hozzá kívánnak szólni, akkor ezt kérem tegyék meg. Öni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy milyen fontos az a vélemény, amelyet be kell nyújtanunk a bizottság javaslatával kapcsolatban. Ennek témája a, ö, ö, az előrehaladás mérése ez nem technikai kérdés. Ez nem statisztikai, vagy nem csak statisztikai kérdés, hanem politikai, központi politikai kérdés szerintem. Hiszen meghatározza, hogy a jövőben a politikai döntéseket mi befolyásolja az Európai Unióban, például a regionális és kohéziós politikában a véleményemben, amelyet a szakbizottságnak ajánlok elfogadásra. Támogatjuk a bizottság kezdeményezését és az Eurostat tevékenységét, hogy mutatók egész tárháza álljon rendelkezésre a GDP-n túl, azért, hogy mérni lehessen másként is mint amit ma, máshogy, mint amit, amit ma eljárunk. A GDP méréséről van szó. Ezek az új eszközök azt tükröznék, hogy két fontos szektor van, a környezet és a szociális kérdések, a stabilitás és az integráció gondolok, amikor szociális környezetről beszélek. Az EU számára ez azt jelenti, hogy minden tevékenységi körre kiterjed, és olyan eszköz lenne, amely lehetővé teszi a jobb megismerését a valóságnak, jobban értékelni a helyzeteket, és ösztönözni a relevánsabb helyesebb döntéshozatalt, így az európai politika közelebb kerülne a polgárok érdekeinek képviselétéhez, például a regionális politikában. Már pedig jó eszközre szükségünk van, hiszen csak így lehet helyes politikai döntéseket hozni ma nem áll rendelkezésre más, mint a GDP mutatóként, és az összes politika erre alapul. Ez bebizonyította, mennyire szükséges a növekedés, gazdasági növekedés mérésére. Ezzel jobban megismertük a terepet, és ö, elősegíti a döntést. De a GDP már jellegénél fogva is korlátozza a tekintetünket, hiszen az emberi fejlődésről, haladásról, az emberi jólétről nem szól, nem lehet azt egy gazdasági mutatóval mérni. A GDP alapú megközelítés, a csak GDP alapú megközelítés az a valóságot leegyszerűsíti, nem számol be fontos elemekről, mint például a GDP növekedéséről, az emberi erőforrások tekintetében. Nem lehet ez tehát az egyetlen iránytünk. Vannak más elemek is, amelyeket figyelembe kell venni, amikor döntünk a munkanélküliség, a bizonytalanság, az egyenlőtlenség, az iskolázottsági szint, az egészségügy, a jólét, az erőforrások védelme, a víz és a levegő minősége, hozzájutás a szolgáltatásokhoz, és a különböző ö, szennyezések. Nos, gyakran a gazdasági növekedés és a szociális integráció szembe kerül egymással. A GDP növekszik, de a környezet védelme csökken. Nos, ki kell egyenlíteni tudásainkat, egyensúlyba kell, egyensúlyba kell hozni a különböző tudásainkat. A GDP tehát maradjon, mint mérőszám, ellen legyen egy globális mutató a környezetvédelemről, mekkora az élőhelyre ö, ö, terhelődő nyomás, másrészt legyen egy olyan mutató, amely az életminőséget, a jólétet méri, ö, szociális alapon. Hogyha el akarunk érni egy integráltabb, globálisabb, hatékonyabb megközelítéshez a regionális politikában, akkor sürgősen jó mutatókra, mérő eszközökre van szükségünk. Új kritériumok vannak hát, amelyek a GDP-t kiegészítik. A regionális politika ezzel újabb szakaszba léphet, jobb kritériumokat tud megállapítani annak vonatkozásában, hogy mely régiók jogosultak támogatásra, és jobban figyelembe tudja venni a régiók osztályozását. Nincsen legyőzhetetlen technikai probléma, lehet alkalmazni ezen új mutatókat, politikai szándék kérdése. A politikai szándék azért szükséges, hogy ténylegesen fenntartható legyen a regionális politika. Már pedig, kedves kollégák, ez a gerince az európai fejlődési modellnek. Ennek alapja a gazdaság, a társadalom és a környezet. Köszönöm szépen! Köszönöm. Kedves kollégák, most akkor eszmecsere következik, Mihály Tajrer az első, aki szót kap. Ja, Szegede Fafosz. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, ahogyan beszél kollega a raportőr éppen elmondta, a GDP egy elfogadott korábban bevezetett rendszer, amelyel a népgazdaságban a jólétet mérjük. A tudomány a múltban is több vízben bírálta a GDP-t, mint egyedüli mérőszámot. Mi is több alkalommal különböző módon megvitattuk ezt a kérdést. Mindenek tükrében semmi nem szól az ellen, hogy a GDP-n túlmutató kritériumokat is alkalmazzunk az alapfelvetés, amiről hallottunk. Nos, ezzel kapcsolatban én nem vagyok annyira optimista, vagy nem érdem ezt az eufóriát, miszerint valóban általában elfogadott és jól mérhető indikátort találunk-e. A véleménybe ezért kérem, vegyünk fel azt, hogy két pontot mindenképpen figyelembe kell venni. Az egyik az, hogy a tudományban ez sikerüljön konkretizálni, hogy legyen egy széles körű vita arról, hogy ezek az indikátorok tényleg mérhetők-e, és hogy bekerülhetnek-e olyan elemek, amelyek tényleg így értékelhetők, hát kicsit szkeptikus vagyok, hogyan lehet mérni a boldogságot, az élet minőséget. Ugye volt olyan javaslat, hogy a boldogságot mérjük. Tehát az emberek boldogság érzete sokszor kevéssé függ össze a jövedelmekkel, vagy a támogatásokkal. A kohéziós politikában azonban gazdasági mutatókról, pénzről van szó. A szubjekt aktív tartományba tartozó dolgokat hogyan tudjuk összekapcsolni kőkemény monetáris dolgokkal, pénz kérdéssel. Itt a monetáris dolgokat monetáris indikátorokkal, mutatókkal kell mérni, itt nem lehet almát körtével összehasonlítani. Mint főpolgármester nagyon sok tapasztalatot szereztem, tehát elfogadott, adott indikátort, mint amilyen a GDP, könnyebben föladni, anélkül, hogy tudnánk, hogy helyette mi lesz ez a fő mutatók, indikátorunk. A Baden-Württembergi Gazdasági Minisztérium például átállt új mutatószámok alkalmazására a nemzeti támogatási programok odaítélésénél. És ezek a nemzeti indikátorok Baden-Württemberg tartományban hirtelen döntőek voltak a munkahelyek számának a növekedésével kapcsolatban, de nem a, álltak összefüggésben a szintekkel. Tehát mondjuk egy rész régió, ahol, ahol a nagy volt a növekedés, kikerült a kohéziós politikából, és egy másik régió, ahol sokkal magasabb szinten kisebb volt a növekedés, az, az belekerült. Azután, ha megnéztük a szabadalmak számának az alakulását és az új vállalat alapítást, ezekkel mind nem tudott mit kezdeni az új mutatók rendszere. Én szisztematikus eljárás mellett voltam, tehát egy elméleti sikon, nagyon sok potenciális mutatószámról beszélhetünk, de ahogyan én értékeltem a szakirodalmat, illetve amit a gyakorlatban tapasztaltam, azt jelzik, hogy itt hát akkor teljesen új problémák keletkeznek. Jó, a, vannak gyenge pontjai ennek a régi rendszernek, de hogy ezt lecseréljük valami újra, amit nem igazán ismerünk, és ami a következő lépésben kiderül, hogy ez sem jó, mert nem jól áll, átfontol, átgondolt, mert nincs még eh, konszenzus eh, ennek kapcsán, ez, ez csak önkényesen menne. Eh, tehát az alapgondolat jó, de itt még egy tudományos vitát kell lefolytatni arról a kérdésről, hogy mik valóban észszerű indikátorok. Ez a vita még messze nem zárult le és mindenek tükrében azt hiszem, hogy itt most még intenzívebben kell foglalkoznunk ezzel a kérdéssel. Szeretnék arra is felszólítani, hogy egy szakértői meghallgatást tartsunk, mielőtt politikailag állás foglalunk, és azt mondanánk, hogy a GDP helyett valamilyen más indikátorrendszert akarunk bevezetni. Köszönöm szépen, Susanna. Takže vážení kolegové, já jsem si ehm, se zájmem vyslechla vlastně tento návrh. Nagy érdeklődéssel hallottam az új eh, javaslatot. A eh, GDP-n eh, túl, hogyha más mutatókat is bevezetünk, akkor talán globálisabb képet kapunk egy régióról is Először a mutatókat kell beazonosítani, és utána világosan kell látni, hogy milyen metódust alkalmazunk. E, ezeket a mutatókat megfelelően kell felhasználni, értékelni például a e, környezeti paramétereket már e, használják egyes projektekben, például azokban, amelyek vízzel vagy a levegő minőségével kapcsolatosak. Ezek a paraméterek már léteznek, például oktatásban, környezetvédelemben. Hogyha ilyen menseket akarunk mérni, akkor az növeli a tudásunkat, illetve jobbá teszi a döntés képességünket, jobban fogunk dönteni. Ez itt a kérdés. Például a munkanélküliség aránya. Ez nagyon nagy mértékben múlik a nemzeti szabályozáson, azon, hogy a munkanélküléket hogyan jegyzik illetve hogyan húzzák ki a munkanélküliek listájáról azokat, akik, azokat, akik innit kikerülnek. Hiteles rendszer, vita is található. Itt például a jólétet, a boldogságot hogyan lehet mérni egyet értünk abban, hogy a bio üzemanyag jó megoldás, de nagyon különböző vélemények vannak erről egyes régiók között, mert van, aki fél attól, hogy ez a környezetnek rosszat tesz. Ezért, hogyha további paramétereket kívánunk bevezetni, akkor további problémákkal kell szembenézünk már döntöttünk azról, hogy egyszerűsítjük az eljárásokat a struktúrális alapokkal kapcsolatban. De hogyha több mutatót használunk, akkor a döntéshozatali folyamat nehezebb lesz. Ez, ezért hadd állja ki az egyszerű, könnyű könnyen értékelhető paraméterek mellett. Ezek csak olyan projektekben használtak, amelyek releváns, ahol relevánsak. Köszönöm. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném Tejrek kollégám javaslatát felkarolni. Tartsunk itt a szakbizottságban egy meghallgatást tudósokkal. Tegnap a koordinátorok ülésen is ezt felvetődött, jó gondolatnak tartottuk. Ez a vélemény tulajdonképpen az első sortól az utolsóig semmit nem mond. A zöldek tettek egy kísérletet itt a parlamentben, akik eh, ezt a GDP témát eh, be akarják dobni, és a eh, zöldek most megpróbálják a regionális gazdasági erő mérésére alkalmazott mutató számot meggyengíteni, és a saját ideológiájuk mentén alakítani. Hát ez egy kedves kis kísérlet, próbálkozás, de az európai szolidaritási közösséget ez felmondaná, megszüntetné és az előttem szóló kollega is eh, ebbe az irányba szólt. Hogyha ezt megengedjük, hogyha szociális környezetvédelmi mutató számokat a GDP-val azonos értékűnek vagy a, rendelünk, vagy a fölé rendelünk, akkor megszüntetjük a szolidaritáson alapuló közösséget. Ugyanis a gazdag régiókban is vannak környezetvédelmi problémák. Németországban egy csomó ilyen van, ahol a BS, BS, BASF működik, vagy ahol barna szénbányászat van. Ezek gazdag régiók, de környezetvédelmi problémákkal küzdködnek. Hogyha ezek a régiók hirtelen pénzt kapnak akkor természetesen a legszegényebb európai régiók kárára történne ez, ahol viszont nincsenek környezetvédelmi problémák. Hogyha ezt megengedjük, akkor, egy, akkor megrá, alapvetően megrendül az európai szolidaritási modell, és tág kaput nyitunk valami nagyon rossznak, mert hogyan tudjuk eh, mér, mérni akár a eh, munkanélküliséget, vagy az éghajlatváltozás hatását, vagy speciális környezetvédelmi hatásokat, hogyan akarjuk ezt egyrangúan értékelni Európában. Azok fognak pénzt kapni, akik a legintelligensebb statisztikákat tudják produkálni, és nem azok, akiknek leginkább szükségük van a pénzre teljesen világos. Egy szegény régió, ahol nagyon alacsony a GDP, ennek a régiónak arra sincs pénze, hogy környezetvédelmi beruházásokat hajtson végre. Ezért erre szolgál a kohéziós politika. Ezt hozzákapcsoljuk az EU 2020-ös stratégiához, ahol a szociális és a környezetvédelmi szempontok nagyon is benne vannak, és akkor a legszegényebb régiók a támogatások segítségével környezetvédelmi szociális problémáit problémáikat is meg tudják oldani. Ez az alap gondolata az EU-nak. De most ne kezdjük el bántani az indikátorokat csak azért, mert a zöldek a saját klientúrájuknak, az NGO-knak, a civileknek egész európai szinten szeretnének kedvezni, a, vagy akár az új európai ügynökségnek. Nem, ezt nem szabad megengednünk, és teljesen világosan ki kell ezt mondanunk. Nem feladata a, a mi bizottságnak, hiszen a Környezetvédelmi Bizottság, az Illetékes Bizottság és a Regionális Bizottság határozottan nemet kell, hogy mondjon erre. Köszönöm. Ristirolia. Chers collègues, permettez-moi de remercier Kedves kollégák, először hadd mondjak köszönetet a vélemény megfogalmazójának. Valóban vannak a GDP-t kiegészítő mutatók, és ez arra utal, hogy mire fektetjük a hangsúlyt. A növekedésre, a haladásra. Ezt kell mérnünk, így tudunk a lehető legjobban dönteni. Ezért a bizottság kezdeményezését támogatom. Ha jól értettem, ez az szöveg kiegyensúlyozást szolgál. Nagyobb teret enged a környezetvédelemnek a statisztikában. Ez jó dolog, de úgy gondolom, hogy a szöveg még javulhatna, szólhatna a gazdasági és szociális, de alternatív mutatókról, kisé szkeptikusok egyes javaslatokkal kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy nem lehet ilyen könnyen változtatni a régiók osztályozásán, a tárgyalások jelenlegi állásánál. Meg vagyok győződve, hogy a regionális politika jövőben ki kell terjedjen eh, az egészségügyre, a környezetvédelemre, illetve az informatikára. Ezt is bele kell venni a tervezésbe, csak így lehetünk hatékonyak 2014-2020-ban. Eh, Köszönöm. Köszönöm szépen. Elizabeth Schretter. Azt hiszem, hogy itt néhány mitosszal le kell számolnunk. GDP Beyond, ezt nem a zöldek találták ki, hanem Sárközi elnök eh, vitatta meg ezt először az OECD-ben, és eh, nagy sikere volt ott ennek. A mi részünkről is, mi is üdvözöltük. Sárközi pedig nem tagja a zöldek frakciójának, sem az Európai Zöld Pártnak. Másodszorban a Környezetvédelmi Bizottságban a néppárt adja a legnagyobb frakciót, és nem a zöldek. A jelentéstevő Na melyik frakcióból is, hogy is hívják ezt németül, ezt az új frakciót? Gondol, nyilatkozom, azt hiszem, hogy szabad demokraták, valami ilyesmi, EFD, igen, az EFD frakció tagja a jelentéstevő, nem tudom, hogy németül hogy is hívják, ez most értele nem jut eszembe. E, tehát e, a jelentéstevő az e, Harkin asszony a Szociális Bizottságban, ő sem zöld, hanem a liberális frakció tagja. Szerintünk fontos és helyes ez a téma hiszen, ahogyan elhangzott, már a GDP torzít is, és csak egy dimenziót mutat be. Az első munkanyagban egyáltalán nem arról van szó, hogy most váltsuk le a GDP-t, vagy helyettesítsük valami mással, hanem arról, hogy egészítsük ki más új mutatószámokkal, ahol nehézségek vannak, ott próbáljunk meg korrigálni. Hogy mondjak egy példát. Mindenki tudja, hogy a GDP-vel mérjük például a beruházásokat is. Tehát, hogyha egy régió pénzt kap, és egy különösen szegény rédió, ahol, ahol mely sok EU támogatást kap, már csak ettől, hogy ott beruháznak, és oda sok pénz érkezik, automatikusan feljebb kerül, anélkül, hogy azt megnéznénk, hogy tényleg születnek-e új munkahelyek a beruházások kapcsán, hogy ott a jövedelmek tényleg valóban egyelően oszlanak-e meg. Ezeket mind nem tudjuk megragadni. Ez teljesen automatikus. Ahova pénz megy, ott magasabb a GDP. Ez teljesen torz képet ad itt ilyen esetekben a GDP, mint mutató, és egy sor bizottság által készített tanulmány ezt alátámasztja, és ezt problémaként vázolja fel. Már 2000 óta egy sor tanulmány készült, amelyben ez újra és újra elhangzik és ezért mindenképpen helyes elgondolkozni azon, hogy vajon az egyedül üdvözítő -e a mutató-e a GDP, vagy nem kellene ezt kiegészíteni más kritériumokkal is. A jelentés világosá teszi, hogy itt nem minden tagállamban statisztikákban kimutatott eh, számokat vitatjuk. Nem, eh, itt csak nemzetközileg elfogadott, és eh, minden tagállam által elfogadott tanulmányokból indulunk ki, vagy ahol egy legalábbis vita folyik arról, hogy valamelyik tagállamban a statisztikákban már elfogadott, alkalmazott indikátort esetleg nemzetközi szinten is alkalmazzanak, tehát minden tagállam által alkalmazott mutatót akarunk, és már van is ilyen, területen az Európai Unió is használ már ilyeneket, és nincs is vita például arról, hogy a GNI, e, GNI ilyen nemzetközileg elfogadott indikátor-e a bruttó nemzeti jövedelem. Tehát lehet, hogy valaki értelmetlenek tartja ezt, de a GNI például a régiók jövedelmi helyzetét mutatja, jelenleg a nemzetközi szinten is alkalmazzák, léteznek adatok, és ezek beváltak. Nem arról van szó, hogy új adatokat akarnánk kitalálni, hanem csak meg akarjuk vizsgálni azt, hogy mivel lehet bizonyos dolgokat jobban leírni. Az opinion, a vélemény nagyon kiegyensúlyozott, szakszerű, tárgyszerű és óvatosan fogalmaz de azt világosan kimondja, hogy jelenleg hol kell dolgokon javítani, annak érdekében, hogy valamikor egyszer legyen egy olyan mutató, egy fogalom, ami többet mond, mint az, hogy jaj, de jó, de szépen alakult a GDP, hanem ami valamit mond a munkanélküliségről, máskülönben több régió örökké az EU eh, támogatási emlőjén fog csüngeni, mert eh, mondjuk a statisztikákkal van, ami nagyon szépen annak semmi köze adott adott esetben a valósághoz. Elég sok példa van erre az EU-ban, és pont ezért kell ezen gondolkoznunk. Hatékonyabban kell alkalmazni a támogatásokat, és nem csak több pénzre van szükség, hanem pontosabban, ahol szükség van rá, és hatékonyabban kell a támogatásokat alkalmazni. Ez van benne a munkaanyagban, ez a célja ennek a working papernek, és mi ezzel akarunk hozzájárulni ez a vitához. Abszolút lenne, hogyha a regionális szakbizottság nem venne részt ebben a vitában very much. François Alfonzi. François Alfonzi. Köszönöm szépen, elnök asszony. Piper kollégánknak hadd mondjam el, hogy ideológiai ö, megközelítést próbálunk elkerülni, de éppen, hogy itt erről van szó. Elizabeth megmondta ez a kérdés, nem csak a zöldeket foglalkoztatja, hanem ö, mindenkit a parlamentben. Most kell erről beszélni. Új terv készül. A GDP egyedül. Ez a kérdés. Ki kellene egészíteni a különböző európai régiók helyzetének az olvasatát ki kell egészíteni. Nem csak a GDP-t kell használni, de azt nem is lehet eltörölni környezeti kritériumok is vannak, szociális kritériumok is. Például kritérium az, hogy mennyibe kerül ott az élet. Van, ahol sokkal drágább élni, mert nagyon távoli vidék vagy sziget. Természetesen ott nem ugyanaz a helyzet, mint ahol ugyanakkora a GDP Európában olyan politikákat szeretnénk, amelyek voluntaristák, például a globális felmelegedés elleni harcban. Nos, ez az új kritérium a regionális politikában is fel kell bukkanjon. Én egy ö, szigetet képviselek. Ö, két ö, kikötőt terveznek. Az egyik egy nagyon nagy városban, a másik egy, másikat egy kisebb városban. Keves, kevésbé támogatják, pedig ez a fontosabb. Öm, mert így rövidebb lesz eljutni Korzikáról Franciaországba, és így a széndiokszid kibocsátás alacsonyabb lesz. Azt hiszem, ezt az elemet is figyelembe kell venni, amikor Európa támogat egy adott beruházást. Ebben a szellemben javasoljuk az elgondolkodást. Kérjük, gondolkodjanak el józanul, és ne ideológiai alapon. Konstant. Köszönöm. Péter szépen, Köszönöm, elnök asszony. Nagyon érdekes, hogy ez csatlakozhatom az egyik előttem szólóhoz, talán egy dolgot előre bocsájtanék mint az összes többi koordinátor kollega is ezt látta, mi dönthetünk arról, hogy a regionális bizottság, illetékes bizottságként megkapja ezt a jelentést. Én akkor még nyilvánvalóan nem ismertem fel, hogy ebből mit lehet, nem ismertem fel ezt a nagy dimenziót, és most hibának tartom, hogy nem a regi, hanem az envi lett ennek a témának az illetékes bizottsága. De hát ezen már nem tudunk javítani. Nézzük meg, hogy mi az, amit még megtehetünk. Meg győződve arról, hogy a regionális és kohéziós politikán kívül eh, Biztos, hogy vannak olyan európai projektek, eh, ahol minden helyiség nélkül a GDP-n kívül más indikátorokat is lehetne alkalmazni. Ezért eh, hogyha egy, mondjuk egy környezetvédelmi bizottság szemszögéből nézem ezt, akkor tényleg észszerű lenne más dolgokról is beszélni. De még vagy győződve arról, hogy nekünk, regionális bizottságnak kell véleményt készítenünk, amely a kohéziós politikával foglalkozik. Másfél órával ezelőtt elfogadtunk egy állásfoglalást arról, hogy mi hogyan képzeljük el a kohéziós politika jövőjét, és ebben egy módosító indítvány kapcsán még egyszer világossá tettük azt, hogy a GDP a fő kritérium a regionális politikában a támogathatóság mérésére. Bár más indikátorokat is alkalmazni lehet, hogyha ezek már bizonyítottan relevánsak. Az elnékjelentéstevőnk is világossá tette, hogy a GDP mellett kell maradnunk, ezt szerettem volna világosan kimondani. Az előttem levő hozzászólás arra indított engem, hogy ha ez igaz, hogy az élet fenntartás költségét figyelembe kell venni. Mondjuk Münchenben a legmagasabb az életfenntartási költség, akkor pont Münchent kellene támogatni, amiatt, hogy ott magasak az életfenntartás költségei. Ez teljesen abszurd. Világos, hogy más régiókban azért kérdés az életmentetési költség, mert más indikátorokból tudjuk, hogy ott nehéz a helyzet. És ez világossá teszi azt, hogy nem lehet csak akármelyik indikátort egyszerűen alkalmazni és még akkor is, hogyha sikerülne egységesíteni a mérést Európában, hogy a következtetés is ugyanaz lehet-e mindenütt és az előbbi példa kikötővel is világosra tette, hogy nagyon fontos, hogy regionális szinten persze más kritériumokat is lehessen alkalmazni, de amikor az értékelés történik európai szinten, amikor azt akarjuk eldönteni, hogy kiszorul rá a kohéziós eh, alapokból támogatásra, akkor világossá kell tenni, hogy csak a GDP eh, lehet a mérőszám. És ha erre van lehetőség, még olyan indikátorok, amely amelyek eh, valóban mérhetők, és amelyekkel kapcsolatban Európában mindenütt ugyanazokat a statisztikai szabályokat alkalmazzák, és ahol ugyanazok az alapfeltételek. Eh, volt NDK-ból eh, származom, és ott mondta egy gazdaság, egy közgazdász, hogy csak annak a statisztikának hiszek, amelyet én hamisítottam és amíg nincsenek világos szabályok arra, hogy hogyan lehet indikátorokat alkalmazni, addig nem lehet egy Európában alkalmazott rendszerben, ahol például a szegénységet, a rászorultságot soroljuk kategóriákba, itt nem lehet akármilyen kritériumot alkalmazni. Legyünk tehát nagyon óvatosak. Tekintettel arra is, hogy valóban akarunk mondjuk új indikátorokat bemutatni. Mondjuk azt mondanánk, hogy a statisztikában mindenütt, mondjuk vegyük a munkanélküliséget, mindenütt ugyanúgy mérik, és mindenütt ugyanazokkal a módszerekkel dolgoznak. Még akkor se feledkezzünk meg arról, hogy állandóan arról is beszélünk, hogy csökkenteni kell a bürokráciát, és nem növelni. És a kérdés az, hogyha új eh, statisztikai eh, módszereket akarok alkalmazni egész Európában, egységeseket, akkor ez milyen ráfordításokat eh, hoz majd maga után a régiókban. Erről se feledkezzünk meg és kihangsúlyozom még egyszer, regionális szinten persze lehet más indikátorokat is alkalmazni, de ez már nem a mi feladatunk. Ez a tagállamok feladata nekik kell ezzel foglalkozni. Itt nekünk azt kell világossá tenni, hogy nekünk a jövőben is a GDP marad a fő kritérium, amikor besoroljuk a régiókat, és eldöntjük, hogy eh, rászorul-e a támogatásra, és eh, részesüljön-e, részt vegyen a kohéziós politikában valamelyik régió. Köszönöm, Súrián László. Köszönöm a szót, eh, elnök asszony. Azt szeretném az Európai Néppárt nevében, mint a témában az árnyék jelentéstevői feladatokat ellátó ember elmondani, hogy természetesen nyitottnak kell lenni arra, hogy különféle indikátorokat hogyan és miként tudunk a javunkra, úgy értem, hogy az Európai Unió jobb működése érdekében felhasználni. De azt is szeretném nagyon világossá tenni, hogy eh, a, az előbb elhangzott szocialista véleménnyel értek egyet, jelen pillanatban nincs más olyan mutatószámunk, amelyre a régiók, illetve az országok közötti támogatások elosztását eh, rá lehetne bízni. Ez nem azt jelenti, hogy nem figy kell figyelni a különféle tanulmányokra. Ismeretes az a mondás is, hogy lehet valami rossz, de még mindig a legjobb. Én is meg vagyok arról győződve, hogy a GDP, mint olyan, nem tükrözi teljesen az élet mindenségét. De jelenleg nincs más jobb, hitelesebb mutató. Ki lehet mutatni, és tényleg évek óta folyik ennek a kutatása, hogy hogyan lehetne akár a GDP belső tartalmát változtatni, akár új mutatókkal előjönni, és teljesen igaza volt azoknak, akik a GNI-ra hivatkoztak, amit be is vezettünk, és bizonyos pontokon ezt használjuk. De az ember nem tud szabadulni attól, hogy a mutatók változása részérdekeket szolgál. Ezt nagyon világossá kell tenni, hogy ez a bizottság környezetvédelmi, ez a bizottság régiófejlesztési szempontból abban érdekelt, hogy a régiófejlesztési politika jól működjön. És én azt gondolom, hogy az a döntés, ami ma a szavazás során megszületett, az egy nagyon jó döntés, mert egyszerre nyitja a kaput az odafigyelésre, és egyszerre rögzíti le, hogy jelen pillanatban ott kell maradnunk a szétosztásban, ahol jelenleg vagyunk, vagyis a GDP arányosan, helyben termelt GDP arányosságra kell figyelnünk. Tehát ebből az következik, hogy az a megoldás, hogy a tagállam a maga nagyon változó regionális struktúrájában a nemzeti borítékból származó támogatást hogyan osztja el, abban örömmel fogadjuk a tagállamok egyéni megoldásait, és próbáljuk monitorozni is ezt, mert valóban kijöhet belőle egy olyan tapasztalat és tudás, amit adott esetben később föl lehet használni, akár uniószerte is. De ettől jelen fázisban azt gondolom, hogy nagyon-nagyon messze vagyunk, és én azt nem tudom elfogadni, hogy a vélemény, amit most megkaptunk, az elég árnyaltan, árnyalt lenne-e. Én úgy érzem, és a, a néppártban ez a, a vélemény, hogy meglehetősen egyértelműen odaáll az újítás mellé, és ebben a formában mi nem tudjuk elfogadni. Igaz, hogy van egy-két szép mondat a GDP fontosságáról a beterjesztett szövegben, de ezek valahogy úgy jelennek meg, mint a diplomaták udvarias köntörfalazása, ami mögött meg lehet látni a lényeget. Most lehet, hogy mi túlérzékenyek vagyunk, de nekem nagyon megerősítő volt az, hogy nem jelent meg ennek a kérdésnek a tárgyalása során semmiféle eltérés a régi és az új tagállamok között. Tehát nem valami fajta személyes érdekek jelentek meg, és talán a legélesebben alapító tagországból származó képviselő állt ki nálunk, amellett, hogy a GDP az, amit jelenleg eh, föltétlenül használnunk kell. Tehát a néppárt úgy látja, hogy a mostani eh, szöveghez bizony jelentős módosításokat kell eh, benyújtanunk, és figyelve a vitát, pillanatnyilag nem érzékelem azt, hogy egy teljes konszenzusra juthatnánk. Szerencsére nem arról döntünk, hogy mi legyen a 2014 utáni időszakban a fő mutatószám, véleményezési fázisban vagyunk, és a vitát, a gondolkodást, azt semmiképpen nem szeretnénk korlátozni. Hát természetes, hogy a dolgoknak fejlődnie, alakulnia kell és lehet. De eh, hogy már ilyen mondásokat idézünk, akkor hadd idézzem azt a mondást, remélem, hogy fordítható, hogy járt utat járatlanér el ne hagyjunk. Tehát ha biztos, hogy valami jobb lesz egy változástól, akkor azt gondolom, hogy minnyáján örülni fogunk neki. De a változás az csak nagyon megalapozott kell legyen. Egy picit olyan ez a helyzet, mint amikor egy tagállamban a választási törvényt változtatják. Ki kell mutatni, hogy a változtatás hatására a polgárok leadott szavazatai milyen mandátumot eredményeznének a korábbiakhoz képest. Nekünk is látni kell, hogy ha valaki konkrétan javasol majd egy változtatást, legyen az az Európai Bizottság, vagy legyen az a parlament, vagy annak valamelyik frakciója, az konkrétan hogyan változtatja meg a kohéziós politika belső eloszlásait az általam ismert tanulmányok ilyen mélységig még nem mentek el. Ebből az következik, hogy még nagyon sok feladata van a kutatásnak, nagyon jó dolog az, ha meghallgatásokat tartunk, nagyon jó dolog az, hogyha figyelünk arra, hogy hogyan és miként lehetne valamit jobban csinálni, de bizonytalan ügyekbe különösen nem önérdek vezette ügyekbe nem szabad belemenni. Korzikát én nem tartom távoli szigetnek, de abba biztos vagyok, hogy bizonyos segítségeket jobban rászorul, mint, mint egy nem sziget terület. Viszont a, eddig is biztosítottunk extra elbánást a tényleg távol eső területekre, a nagyon magas hegyi területekre, tehát olyan mm, térségekre, amelyek objektíven bajba vagy nehezebb helyzetbe vannak, és nem fér be ez az egész önmagában véve a mutató számaink közé. Ez is egy lehetőség, és ebbe az irányba is kell gondolkodnunk, nem csak a mutató számok megváltozásában. És azt hiszem, hogy eh, a zöld értékeket fontosnak tartók szeretném magam is ebbe a kategóriába sorolni. Tehát a környezetvédelmi szempontokat kiemelten kezelő kollégák, eh, hogy mondjam, eh, aktivitását a GDP alapon elosztott pénzek fölhasználásában a zöld szempontok érvényesítése irányába érdemes kifejteni. Tehát az a példa, amit Korzikáról hallottunk, az nagyon jó, hogyha az egyik beruházás kevesebb környezetterheléssel jár, akkor inkább azt kell támogatni, mint azt, ami, ami nagyobb környezetterheléssel jár, de ez nem azt jelenti, hogy most ettől az adott régióba több vagy kevesebb pénz áramlik. És az nagyon fontos, az egész eh, gondolkodása az uniónak most a 2020-as programma kapcsán is a meglévő kereteket valamiképpen egy közös cél érdekében, például a 2020-as program végrehajtása érdekében használni föl. Itt van komoly szerepe a zöld gondolkodásnak, és azt hiszem, hogy ebben frakciókon átnyúló módon tudunk együttműködni, de eh, ezért nem tehetjük azt, hogy a meglévő és tulajdonképpen azért mégiscsak bevált mutatószámokat kérdőjelezzük meg a pénz országonkénti szétosztása és a támogatandó régiók kijelölése területén. Körülbelül ez az, ahogy mi most látjuk ezt a dolgot, módosító indítványaink, ahhoz pedig majd reméljük, hogy tudunk más frakcióktól is támogatást szerezni. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Uh, thank you very much, Europe. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony senki sem maradhat érzéketlen az előadó által elmondott témák iránt. Úgy értettem, hogy nem azt javasolja, hogy a GDP-t söpörjük félre. Ez eszköz, ez egy eszköz. Továbbra is létezik, de túl restriktív ahhoz, hogy a haladást mérjük a társadalomban. Ezért jó lenne a GDP-n kívül más eszközöket is találni. Ez nem azt jelenti, hogy könnyű a dolgunk, de hadd mondjam el a kollégáknak, hogy Európa kohéziós politikájában úgy véli, hogy a GDP nem az egyetlen kritérium. Például a ma régiók, amelyek a struktúrás alapok első célkitűzésére jogosultak. Nos, a GDP-t veszik figyelembe a jogosultság megítélésén, de más kritériumokat is, például a munkanélküliségi rátát. Ez azt jelenti, hogy meg kell nyitni a vitát azért kell megnyitni, mert nyilvánvalóan a GDP-t meg kell tartani, de emellett mást is kell találni. Hogyha megnyitjuk a vitát magunk között, szakértőkkel, akkor azt hiszem, hogy elég okosak leszünk ahhoz, hogy megtaláljuk a megfelelő eszközöket. Nem könnyű kvantifikálni ilyen-olyan kritériumot. De Legyünk bátrak, és nyissuk meg ezt a vitát. Talán sikerül közeledni a valósághoz. Ez a nagy kihívás áll előttünk, hogyha ez sikerül, akkor Európában ö, példásan jártunk el, ez példa lehet más társadalmak előtt is. Jan Brzezina. Jan Brzezina következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A strukturális politikák céljai szempontjából, tehát, hogy azon régiókat segítjük, amelyek hátrányban vannak. Nos, ezen szempontból a GDP nagyon jó mutatónak bizonyul, tehát a megfelelő elosztás vagy szétosztást segíti, a megfelelő arányokat arányokkal osztja szét a finanszírozást a hátrányos helyzetű légiók, illetve a kevésé független régiók között. Nos, hallgatván az előző hozzászólásokat, azt szűrtem le, hogy nem lehet a GDP-t, mint mutatót elhagyni. A jelentéstevő említette a boldogság mérését. Nos, a legboldogabb emberek általában Európa legszegényebb régióiban élnek. Úgyhogy, ha ezt használjuk fel, akkor ezen boldog embereknek kéne még befizetni, hogy a drágább régiókban, ahol kevésbé boldogabbak az emberek, jobb, jobban érezzék magukat a lakosok. Sokan azt mondták, hogy a GDP mutatót lehetne még javítani. Nos, szerintem még csak néhány százalék pontos elérés vagy javítás lehet elérni. Hogyha egyéb mutatókat is használunk, akkor azt csak úgy tehetjük meg, hogyha szigetekre, távoli, periférikus területekre is használjuk ezt, ahogy ezt Csúrián úr is említette. Ha nem így tesszük, akkor ez ellentmondásos helyzetet eredményez, és ez fejezeterére állítja a regionális politikát, és ez mindenképpen abszurd lenne. Köszönöm. Elnök, Rika Manner következik. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollégat. Niin kuin Köszönöm szépen. Kedves kollégák, többször is elhangzott az, hogy milyen jelentősége van annak, hogy most kerül sor erre a vitára, illetve, hogy a szakértőkkel egyeztetéseket folytatunk. Nos, hogy röviden fogalmazzak, hadd mondjam el azt, hogy véleményem szerint a GDP-nek kell a jövőben is megmaradni a fő mutatónak, ez mindenképpen jót tesz az európai szolidaritásnak. Tehát én a GDP-t támogatom, mint mutatót, mint legfőbb mutatom, de a GDP valóban nem elégséges. Ha a GDP-t használjuk önmagában, akkor az nem feltétlenül tesz mindig jót a regionális politikának. Elképzelhető, hogy a jövőbeni problémákat ezzel csupán nem lehet megoldani. Én Finnországból származom, Finnország gyéren lakott ország, és pontosan ezen gyéren lakottság versenyképességi problémákat vet fel. Hogyha ezzel összekapcsoljuk a GDP-t, akkor láthatjuk a hátrányt. Nos, úgy gondolom, hogy a 2020-as célkitűzésekhez kéne kapcsolni a mutatókat, meg kell nézni, hogy mindez hogy kapcsolódik a versenyképességhez, gazdaságunk fejlődéséhez. Fel kell tenni a kérdést, hogy mely regionális mutatók javítanák ezen célkitűzések megvalósíthatóságát. Aztán gondolkodjunk el a környezetvédelmi mutatókon is, a jövőre nézve ez mindenképpen fontos. Már korábban is említettem, hogy komoly kihívásaink lesznek a demográfiai változásokkal kapcsolatban, és ez a versenyhelyzetet is befolyásolhatja. Akár az előregedéssel vagy a korosodással kapcsolatban is létrehozhatnánk egy mutatót, hiszen ez a regionális versenyképességet befolyásolja. Erre, erre a kérdésre mindenképpen választ kell keresni a regionális politikában. Elnök, köszönöm szépen. Jean-Paul beszél következik, kérem reagáljon. Vagy lezárja ezt a napirendi pontot? Nem. Jó. Kedves kollégák, akkor lezártuk ezen kérdéssel kapcsolatban a vitát, vagy mégis? Tessék, beszéljük. <laughs> Szeretnék még néhány szót szólni az eszmecsere végén. Hát ö, kicsi illessé vált már a végére. Nem arról van szó, hogy ö, zöld szelleműek legyünk-e, vagy, hanem hogy következetesek legyünk-e. Milyen valóságot ö, kell figyelembe vennünk? Nos, a valóság nem ugyanaz, mint amivel néhány éve akár találkoztunk. A világ változik, Piper úr, és ezt világosan kell látni, nekünk is változnunk kell, más szemüveggel kell néznünk. A kiegészítő mutató a GDP mellett világkérdés. Minden intézményben, világszerte, minden komoly gazdasági körben ez felmerül. Ez központi kérdés. Előrelépés van ezen a területen. Franciaországban a köztársasági elnök, aki nem politikai barátunk, külön bizottságot állított fel Stirlitz úr vezetésével, amerikai közgazdász vezetésével, hogy segítsen kidolgozni új mutatót. Egyes kollégák fenntartásait megértem. Ez egy nehéz gyakorlat de hát ellentmondásos a helyzet. Bonyolult. A GDP már maga is bonyolult és ellentmondásos. Nem egyszerű mutató. Idő kellett, amíg sikerült ezt finomítani. Az Európai Bizottság is arról számol be, hogy sokat ö, fejlődött a munka. Ö, most már viszonylag egyszerű lesz a helyzet. Agregálni kell mutatókat összesíteni kell mutatókat. Nem arról van szó, hogy lemondjunk a GDP-ről, ez továbbra is referencia mutató kell maradjon. Ez a gazdasági növekedés mutatja. Ez a gazdasági pillérre utal, a gazdasági pillér azonban nem elégséges ma, hogy a valóságról képet adjon. Vannak szociális és környezeti pillérek is, és ez a három pillér nem választható el egymástól. Nincs elég pontos eszközünk ahhoz, hogy ezt a dinamikát, ezt a szinergiát, ezt a kiegészítő jelleget megvizsgáljuk. Hadd olvassam fel a javaslatomat arról van szó, hogy a gazdasági növekedés mérő eszköze a GDP referencia és nélkülözhetetlen, de elégtelen. Erről van szó. Nem arról van szó, hogy a semmiből egy új mutató jelenjék meg. Természetesen meg kell hallgatni a szakértőket. Természetesen jó az a javaslat, hogy itt legyen egy találka, egy eszmecsere, és együtt gondolkodjunk el. De politikai jelzést kell küldeni, hogy a bizottság gyorsítsa a munkáját az új mutatók megállapításával kapcsolatban. Nem késlekedhetünk, és nem maradhatunk el az események mögött. Kezdeményeznünk kell, pozitív jelzéseket kell küldenünk, világosan, olvashatóan. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy Joachim Tellernek még van mondandója, de, még ne, de nem nyitom újra a vitát. Tessék, Teller úr. Ja, vielen Dank, Frau Köszönöm, elnök asszony. Elég nehéz most a jelentéstevő után még valamit mondani, de szeretnék azért eh, felvetni valamit, amin el kellene gondolkoznunk. Vitatkozhatunk azon, hogy vannak-e eh, olyan mutatók, amelyek jobban leírják az életminőségünket, mint a GDP. Biztos, hogy vannak ilyenek, kell, hogy legyen ilyenek. Csak időközben van egy sor javaslat már arra vonatkozóan, hogy ezeket az indikátorokat hogyan lehetne tematizálni. Tehát legyen a szociális mutatók, az egészségügy, a kutatás, a szociális egyenlőség, a foglalkoztatási szint, környezetvédelem, tehát sok minden számára legyenek indikátorok. A kérdés az, hogy ezek mennyire érvényesek. Krél asszony is felvetette már ezt a kérdést. Összehasonlíthatók időközben ezek a mutatók? Erről is beszélhetünk. Bizonyos körülmények az egyes régiókban, az egyes uniós tagállamokban leírhatók-e ezekkel a mutatókkal? De hogyha már zajlik ez a vita, tegyük fel azt a kérdést, hogy mi lesz a kohéziós és a strukturális politika jövője. Az európai szociális alapot ki akarjuk venni a strukturális és kohéziós politikából. A szakbizottságok különböző alapok létrehozása mellett szólnak, ugyanis akár a közlekedéspolitika, akár a környezetvédelmi politika kapcsán ugye vannak célok, amiket nem lehet a jelenlegi struktúrában elérni, és ezért azt mondják, hogy ágazatosítani kellene az alapokat, és akkor jobban el lehetne érni a célokat. Végül is egy európai szintű regionális politikát akarnak elfogadtatni. illetve csak óvni tudok. A kohéziós politikának, a struktúrális politika lényege az, hogy erősítsük a kohéziót Európában. Különböző feleségi szintek vannak, és a legjobban ez az egyes országok gazdasági fejlődésén mérhető le. A régiók maguk tudják a legjobban, azt, hogy ott helyben mik a feladatok, és hova kell beruházni. Éppen ezért a gazdaság területén a fejlettségi szintet kell kiinduló pontul venni, és itt megint csak a GDP a legjobb mutató. Hogy a kohéziós és strukturális politikában a jövőben hogyan járjunk el, nos, nem szabad, hogy az eszközöket a forrásokat úgy osszuk fel, hogy nem tudunk reagálni a regionális különbségekre. Félrevezetlen lenne, ha azt gondolnánk, hogy demográfiai folyamat aktok például befolyásolhatják azt, ami az EU-ban elosztható. Talán helyi szinten lehet bizonyos intézkedéseket tenni, vagy bizonyos régiókban, városokban a demográfiai negatív fejlődést vissza be, lehetne befolyásolni, de itt általánosságban nem. Az, hogy a létrendhatási költségek kapcsán mit tegyünk, erről is kell beszélnünk, és arról is, hogy hogyan lehetne itt mérhető kritériumokat kitalálni. De a strukturális politikában nem szabad elhagynunk a járt, a utat a járatlanért. Köszönöm szépen! Kedves kollégák, a következő helyzet. Az ENVI szakbizottság erről a jelentésről november 29-én szavaz, ebből pedig az következik, hogy mi itt a szakbizottságban csak akkor ö, tudjuk a véleményt elfogadni, hogyha 28 vagy 29-én szavazunk erről októberben. A módosítások benyújtásának határideje ilyeténképpen, tehát október 5-e. Eléggé elmélyült vitát folytatunk, talán ez is hozzásegít minket ahhoz, hogy gyorsan megfogalmazzuk a módosításokat. Kérem, vegyék figyelembe az idő határokat. Tehát október 5-ig lehet beadni a módosításokat. Aztán ezzel kapcsolatban egy meghallgatást is tervezünk jövő első felében akkor is folytatódik majd az ezzel kapcsolatos vita. Következik a 13-as pont. Ilyen Brezsina jelentése következik. A nem versenyképes szénbányák bezárásával kapcsolatos állami segélynyújtás vagy támogatás lesz a téma. Tessék, jel. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy ilyen gyorsan kellett ezt a, kell ezt a jelentést megtárgyalnunk, ezt a véleményt, hiszen az illetékes szakbizottság hamarosan szavaz majd erről. Ezért került mindenképpen most, vagy kellett mindenképpen most megtárgyalni ezt, ezt a véleményt. Körülbelül 100 ezer európai lakos jövőjéről van szó. Az ugyanis a helyzet, hogy az év végén az úgynevezett szén irányelv hatáját veszti, és nem lesz már jogalapja a nem versenyképes fekete szénbányák állami támogatásának. Ez azt jelenti, hogy ezen bányákat be kell zárni, és ez munkahely vesztéssel is jár. Ez különösen Szlovákia, Spanyolország és Németország esetében jelent gondot. Ezen, hogyha jövőben nem lesznek ezek a bányák versenyképesek, akkor csak úgy lehet őket támogatni, hogyha állami segít vagy állami támogatást kapnak. És ennek természetesen regionális gazdaság és szociális hatásai lesznek. Ezért fontos az, hogy a mi szakbizottságunk is kidolgozza saját véleményét. Ezzel kapcsolatban módosításokkal terjesztettem be. Több csoportra lehet ezen módosításokat osztani. Az első három a helyzetet magyarázza el. A négyes módosítás arról szól, hogy ez a kérdés nagyon sok tagállamban egyfajta konszenzus eredménye, amelyre egyébként nehezen kerül sor. Németországban arról van szó konkrétan, hogy 2018-ban be kell zárni ezen bányákat. A bizottság jelenleg javaslat egyébként 2014-ről szól. Én úgy vélem, hogy ezt a határidőt ki kéne terjeszteni. hiszen nagyon sok tagállamban politikai megegyezés született, ezzel lett, emellett nem szabad elmenni. Aztán az 5-ös, 6-os, 7-es módosítás a bányák bezárásának negatív gazdasági hatásairól szól. A 9-es és 16-os módosítás arról szól, hogy mi az alaphiba a bizottság javaslatában, ez pedig az, hogy ezen bányák ezen bányák bezárásán, bezárása azzal jár, hogy csökken a szindioxid kibocsátás, tehát ez a üvegházhatást okozó gázok csökkenésével jár. Gondolom egyetértenek velem a szakértők abban, hogyha nem állítjuk elő, nem állítunk elő ezen kitermelt szénből üzemanyagot vagy energiát, akkor azt nyilván más forrásból állítjuk elő, tehát be kell hozni, importálni kell az Európai Unióba az energiahordozót, és akkor még plusz a szállítás költségét is fedezni kell. Tehát ez egyáltalán nem járul hozzá a környezetvédelemhez. 15-ös módosítás arról szól, hogy a regionális politikában milyen eszközökkel lehet segíteni azon közösségeket, amelyeket leginkább érint a szénbányák bezárása. 18-as módosítás. Itt a különböző határidőket javaslom, tehát hogy mikor kéne szobaforgó szénbányákat bezárni. 2020 a javaslat. A 19-es módosítás arról szól, hogy jelenleg a, a bányák megszorult gazdasági helyzetben vannak, tehát támogatást igényelnek. Viszont elképzelhető, hogy 2020-ig nagyon megugranak a földgáz, szén, illetve kőolajárak. Ugye ezek kapcsolódnak egymáshoz, és mindez azzal a következménnyel járhat, hogy ismételten versenyképes lesz ez a sok bánya. A 19-es módosítás tehát egyfajta derogációt vagy kivételt jelent ezen bányák esetében. Azt próbálom elérni, hogy általános kivételként foglalkozzunk ezen, ezen bányákkal, hiszen nagyon sok esetben a bányák léte meghatározza a régiók létét is. Ha nem tévedek, ez a tízes módosítás lenne. Ennyit szeretnék előre bocsátani. Elnök, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy van -e a kollégának, kollégáknak véleménye. Markus Piper jelentkezett. Ricardo Szeretném megköszönni a jelentés készítőjének ezt a jelentést. Néhány európai országban, elsősorban Spanyolországban és Németországban valóban jelen van az a probléma, hogy már sok szempontból nem versenyképesek a szénbányák, de a nemzeti kormányok bizonyos kifutási terveket készítettek, és ezek hosszabb időt irányoznak elő, mint amit a bizottság most javasolt. Ebből a szempontból nagyon fontos, hogy vegyük figyelembe a e, tagállamok sajátos problémáit. Máskülönben e, azt mondjuk Európában, hogy be kell fejezni a szénbányászatot rövid időn belül, ez borzasztó nagy arculatvesztést okozna a nemzeti kormányoknak, hiszen az ott helyben élők nem tesznek különbséget, e, hogy most milyen szinten hoznak döntéseket Madridban, Berlinben vagy az EU-ban és ezért a nemzeti szinten a lehetségesen maximumra kell törekedni a támogatás befejezésének az időtartama szempontjából. Ezért köszönöm mindenképpen Veszinasz kollega szolidaritását, és örülnék, hogyha az egész szakbizottság ezt az álláspontot képviselni. Köszönöm szépen, rik. Ricardo Cortés Lastra. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Megköszönöm én is a vélemény előadójának a munkáját. Nos, valóban olyan problémáról van szó, amely leginkább négy országra van hatással, de hát munkahelyek elvesztéséről is szó van, ez pedig egy válság közepette nagyon fontos. Egy ilyen bezárásnak, vagy bezárás hullámnak nagyon komoly szociális következményei lennek, lennének, és mindenképpen negatív hatása lenne ez. A 2014-es határidő azt gondolom, hogy eléggé véletlenszerű, és legalább 2018-ra, vagy még inkább 2020-ra kéne ezt halasztani. nagyon nehéz most eh, gyorsan fölvázolni, hogy pontosan milyen hatása lenne mindennek, de hadd emeljek ki a fekete bányászat kapcsolatban két dolgot. Ott van először is a környezetvédelem. Az Európában bányászott szén helyett az unión kívülről kéne behozni szenet, ez mindenképpen ugyanolyan környezetkárosító lenne, Ugyanakkor széndiokszid kibocsátás szempontjából nem változna a helyzet. És tudatosítsuk magunkat, magunkban azt is, hogy Európában legalább 12 kísérleti projekt létezik, amely a széndiokszid tárolását célozza meg, talaj alatti vagy földkéregben elképzelt tárolásról van szó. Talán ezt kéne, ezeket a projekteket kéne inkább támogatni. Második dolog a versenyképesség, vagy a verseny. Nos, mondhatjuk azt, hogy az állami támogatások elkerülendők még a bányák esetében is, de ezer példa van arra, hogy más szektorban is volt ilyen állami támogatás, ott van például a gépkocsi gyártás. Ha ezt összehasonlítjuk a szénbányák, szénbányák helyzetével, akkor egyáltalán nincs ebben semmi kivetnivaló. Ne felejtsük el azt, hogy milyen súlyos következményei lennek a bányák bezárásának a négy, négy tagállamban illetve még egyszer hangsúlyom az, hogy véletlenszerű a 2014-es határidő, szerintem ez 2018-ig vagy 2020-ig kéne elhalasztani. Mihály Tajder következik, hogy az Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, a kollégáim már sok mindenről beszéltek. Valóban vannak megfontolandó érvek, miszerint a bizottság hagyja a tagállamok által már elfogadott és koordinált szubvenciókra vonatkozó kifutási időszakot meghagyni. Rögzítsük azt is, állapítsuk meg azt is, hogy a szén a szénerőművek az éghajlat szempontjából problematikusak. Ezért az Európai Unió azon törekvése, hogy modern technológiákat segítsen elterjeszteni, és ide tartozik a széndiokszid geológiai tárolása is a szénerőművek által kibocsátó széndiokszid esetében is szintén támogatást és figyelmet érdemel. Azt hiszem, hogy vigyáznunk kell arra, hogy nehogy rossz vágányra tévedjünk. Ha jól értettem, akkor felül kellene vizsgálni ez a javaslat az határidőket. Nekünk itt nem az a feladatunk, hogy a nem versenyképes szénbányászat szubvencionálását támogató véleményt dolgoztunk ki, és szerintem a 9-es számú módosító rossz konnotációt, vagy hamis rossz vágányra vinni az egész vitánkat. Köszönöm szépen, Jan Zsezsina szeretne ehhez megjegyzéseket fűzni. Csak röviden szeretnék reagálni a kilences módosítóra. Itt nem akarjuk az éghajlata kapcsolatos hatásokat megkérdőjelezni. A szén elégetése, vagy a szén tüzelésű villamos erőművek kapcsán azt mondanom, hogy én elég sok ilyen erőművet láttam, sőt évekig szénbányában dolgoztam, úgyhogy tudom, hogy miről beszélek. De az ezekből a bányákból származó szenet majd akkor helyettesítjük másút az EU-n kívül bányászott szénnel, kibányászott szénnel. Ezért mondtam azt, amit mondtam, ez nulla hatást gyakorol az éghajlatváltozás ellen küzdő programokra, itt, sőt inkább negatív a mérleg, mert mondjuk Ausztráliából importáljuk ezt az egyébként nagyon olcsó szenet. Ezért gondolom azt, hogy Spanyolország esetében egy természetes helyettesítője a spanyol szénnek éppen az ausztrál szén lenne, amit spanyol kikötőkön keresztül importálnának Spanyolországban. Itt hát nem arról van szó, hogy az éghajlat eh, változással kapcsolatos programjainkat akarnám támadni. Itt a eh, a mérlegünk semleges, és elfogadom, hogyha valami, valaki komoly érveket hoz fel. A kollégák azért kérnek sokszor pontosítás, mert kiterjesztettük a módosítók benyújtásának a határidejét október 8-a déli 12 órára. Kérem, ezt tartsák tiszteletben ezt a határidőt, és remélem, hogy addigra a fordítások is meg lesznek. Tehát azt javaslom, hogy ne várjuk meg persze ezt a határidőt, hanem az ott addig is, közben is már dolgozzunk a módosítók végleges változatán tervezetén. November 9-én szavaz az ECON, ezért nekünk 27-én, 28-án kell legkésőbb szavaznunk, tehát kevés az időnk. Köszönöm szépen a vitát, és megyünk tovább a Léna Kolarska-Bobinska, az előadója az energiahatékonysági cselekvési terv felülvizsgálata témakörének. Kérem, hogy tartson egy rövid bevezetőt ehhez. Nagyon köszönöm. De inkább önöket kérném arra, vagy önt kérném arra, elnök asszony, hogy mondja nekünk, mi is a helyzet ezzel a jelentéssel ugyanis tőlem azt kérték, hogy írjak egy véleményt, de elég kaotikus a helyzet, ami a határidőket illeti, meg úgy általánosságban is, ami a dolog szervezését illeti. Nagyon kaotikus a helyzet, azt sem tudom már, hogy meg kell írnom a véleményt, vagy sem, mi lesz a módosítókkal, Markus Piper kollega is küldött módosítókat, én megírtam egyébként a véleményt, és nem tudom igazából, hogy most kell-e ez a vélemény, hogy meg kell-e írnunk, vagy sem. Elnök, valóban itt elég nagy a bizonytalanság, amit nem csak mi okoztunk, hanem ez a bizonytalanság kapcsolódik ahhoz, hogy az ITRE még nem tájékoztatott minket hivatalosan arról, hogy elhalasztják-e a saját anyagukra vonatkozó szavazást mert én úgy tudom, hogy az Európai Bizottság elhalasztotta a saját dokumentumának az elfogadását. Tehát van még esély, lehetőség arra, hogy október végén tav- szavazunk a mi véleményünkről, hogyha megmarad a másik helyen a novemberi határidő. Tehát abból indulhatunk ki, hogy igen, elkészülhet ez a vélemény. A legrosszabb forgatókönyv az, hogy nem készül el időben a vélemény, ezért azt kérem, hogy akkor közvetlenül az itréhez nyújtsák be a módosítókat. És lehet, hogy Strasbourgban majd október 18-án tartunk egy rendkívüli ülést. Rugalmasaknak kell lennünk, nyitottnak minden lehetőségre. Az első opciónk az, hogy legyen vélemény, dolgozzunk ezen. A legrosszabb forgatókönyv pedig az, hogy az ITRE-nek nyújtunk be majd közvetlenül módosítókat az ITRE-ben készülő véleményhez. Köszönöm. Nos, öt pontban foglaltam össze a véleményemet. Először is figyelembe veszük a regionális szempontokat, ez a legfontosabb. Nagyon nagy a feszültség ezzel a jelentéssel kapcsolatban, sok vita zajlik. A feszültségek forrása elsősorban az, hogy legyenek-e kötelező célok, vagy sem. A vita alapvetően a néppártban zajlik, és a raportőr a többi frakció árnyékjelentés tevőjével eh, tárgyal. Nem tudjuk, hogy mi, eh, milyen eredménye lesz ezeknek a tárgyalásoknak, eh, de mi mindenképpen foglalkozunk a kérdéssel. És figyelmünk középpontjában az áll, hogy egy több szintű decentralizált megközelítés dolgozzanak ki az energiapolitikára és az energiahatékonysági politikára. Támogatjuk az okos, intelligens város programot, amelyet polgármesterek tűztek az ászlajukra, és azt mondjuk azután a jelentésben, hogy mindenek előtt regionális szinten van szükség energiatakarékosságra, ugyanis nagyon nagyok a különbségek a régiók között. Nem tudom, hogy megkapták-e egyáltalán a vélemény szövegét, de hát miután erre elméletileg meg volt a lehetőség, elosztottuk, eljutottuk mindenhez, nem fogom most itt felolvasni a vélemény különböző bekezdéseit. Markus Piper nyújtott be módosítókat, ezek egyike arra vonatkozik, hogy az EU-ban jogszabályokat kellene elfogadni az öko design irányelvvel és az öko címke irányelvvel kapcsolatban, ahelyett, hogy új európai megoldásokra törekednénk, hiszen már most is elég sok jogszabály létezik. Az energiahatékonysággal kapcsolatban a legnagyobb gond az, hogy sok jó dolgot fogadtak el papíron, de ezek nem valósulnak meg a valóságban, az életben. És az egész energetikai ágazatra igaz ez, nem csak az energiahatékonyság kérdésére, de persze ez a fő szempont az elgondolás tehát az, hogy ne szülessenek új szabályok, ne szülessenek új jogszabályok, hanem koncentráljunk azokra a megoldásokra, amelyek felgyorsíthatják annak a megvalósítását, ami már létezik. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, ki szeretné valaki talán egészíteni azt, amit Kolarska Bobinski asszony mondott? Úgy látom, nem akkor arra kérek mindenkit, hogy a módosítások benyújtásának határidejét vegye figyelembe. Október 8-a dél, ez a határidő, és reméljük, hogy addigra meg lesznek a fordításuk is. Arra kérném önöket, hogy figyelmesen olvassák el ezt a véleményt, gondolkozzanak el róla, rajta, mert a regionális politika nagyon komoly részt vállalt az energiahatékonyság növelésében, komolyan veszi ezt, és a jövőben is fontos szempont lesz ez. Egyéb észrevételül látom nincs. Tehát október 8-a dél a módosítások benyújtásának határideje. 15-ös napi rendi pont, egyéb kérdések. Nekem nincs semmilyen beszámolni valom. Ha önöknek sincs, akkor térjünk rá a 16-os pontra. A következő ülésünk nem más, mint a nyílt napok nyitóülése, ez október 4-én lesz, hétfőn. Mindenkit arra kérek, hogy legalább a nyitóülése jöjjenek el a nyílt napokon. Körülbelül egy óránk lesz vitára, eszmecserére. Akkor a plenáris teremben leszünk. És egy másik ülés is lesz, amire azt kérem, hogy jöjjenek el. A Régiók Bizottságának Koter szakbizottsága lesz ott. Ez a keddi napon reggel 9-kor lesz. A kohéziós politikáról és a 2020-as stratégiáról lesz, oda is kérem jöjjenek el. És persze a nyílt napok alkalmával több tucat ülés, szeminárium lesz, kérem jöjjenek el minél többre hasznos lenne, hogyha láthatóvá tennénk magunkat ott. Ez lett volna az utolsó mondandom. Hogyha senkinek semmilyen más mondandója nincsen, akkor szeretném berekezteni az ülést. Köszönöm szépen!